Are you sure? Yesterday I was in trouble. so, yeah. Good morning. Good Morning. We've spent some minutes of courtesy. Kedves kollégák, vártuk néhány percet udvariasságból, azonban most kezdjük az ülést. Tegnap délután már megkezdtük a Schengeni eh, térséggel kapcsolatos meghallgatásunkat. Az első rész lezárult eh, tegnap. Malmström eh, biztosasszony, Sáter miniszter úr és Coelho jelentéstevő voltak a fő Most a második rész kezdődik, a technológia. A technológiáról lesz szó. Egyes olyan eszközöket nézzük meg, amelyekben nekünk társ jogalkotói szerepünk volt, amelyek elfogadásában szerepünk volt, és most szeretnénk tájékoztatást kapni a legfrissebb fejleményekről. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy először meghallgatjuk a négy hozzászólót, és utána várjuk a kérdéseket. A programot követjük. Tudorács úr kezdi az Európai Bizottságtól. Az, a SIS-2-es és a VIS rendszer legújabb fejleményeiről számol be. A további vendégeink pedig Garkov úr, igazgató, az egy európai ügynökségtől, illetve Lechner úr a közös kutatói központ egyik intézetének Védelmi és Biztonsági Intézetének az igazgatója, illetve Belszer kollega, aki a Fidelity projektet vezeti. Először Tudorács urat halljuk, hallgatjuk meg, öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Ami a SZIS-2-t illeti, ez emiatt is nagyon is aktuális ez a meghallgatás. Nem kell elmagyaráznom a bizottságnak, hogy milyen hosszú és bonyolult története van a SZIS-2-nek, az elmúlt tíz évben mindannyian tapasztaltuk ezeket a késlekedéseket, problémákat, költségvetési nehézségeket. Ez számos túlfűtött vita volt, mind a tanácsban és itt a parlamentben is, ebben a szakbizottságban is. Nem volt egy egyszerű projekt ez. Na de hát itt vagyunk mégis, és ahogy láthatják, végre bejelenthetjük, hogy a SIS 2 három héten belül életbe lép. Tíz napja született eh, a döntés eh, arról, hogy április 9-én beindul a SIS 2. Ez hatalmas előrelépés, szeretnénk köszönetet mondani önöknek a támogatásért. Önök eh, támogattak bennünket, és hittek ebben a projektben, még akkor is, amikor mások nem igazán voltak meggyőződve a SIS 2 sikeréről, előnyeiről. Coelho úrnak külön szeretnék köszönetet mondani. Ő volt a leg, legegyértelműbb és hevesebb támogatónk. Köszönöm szépen neki a munkáját. Részben neki köszönhető, hogy április 9-én beindulhat a SZISZ 2. Na most nézzük meg, hogy hogyan állunk most és szeretném elmagyarázni önöknek azt, hogy hogyan lehet az, hogy három hónapja a novemberi plenárison még megint csak késlekedésről beszéltünk a tagállamok részéről akkor, és hogyan lehet az, hogy három hónap alatt mégis sikerült felgyorsítani az eseményeket, és három hét múlva bevezethetjük a sis 2 t Folyamatosan arra került sor az elmúlt hetekben, hónapokban és években, hogy a tagállamokkal nagyon illetve az NGO-kkal, a tagállamokban lévő NGO-kkal sikerült nagyon jól együttműködni, és ennek köszönhetően sikerült a teszteket lezárni, és a tagállamokkal is jól együttműködni. Január végén az adat bankot fel lehetett tölteni, 46 milliós adatállományt töltöttünk ebbe bele, ami azt hisz egyben volt. Ezzel nem volt semmi probléma. Az elmúlt három hétben a tagállamok megpróbálták, elkezdték feltölteni a saját adataikat, és az hét végére ez is megtörténik és lezárul. Április 9-e lesz tehát az a dátum, amikor az SIS-2 rendszert hogy úgy mondjam, bekapcsolják a tagállamok, és a SZIS-2 alapján végzik a műveleteket. Április 9-től kezdve, és ez önöknek köszönhető, sikerült egy a migrációs eszközök adaptációját lezárni, és ez lehetővé tette az egyik rendszerről a másikra való áttérést, Köszönettel tartozunk önöknek a támogatásukért. Világos keretben sikerült meghatározni a SZIS-2 beindulásának és a SZIS-1 lezárásának időszakát. Ez egy egy hónapos időszak lesz. Ez alatt, az időszak alatt mind a két rendszer élni fog, hogy ezzel lehetővé tegyük azt, hogy bármelyik tagállam, amelyben a SZISZ 2 nehézséget okoz, a SZISZ egyre vissza tudjanak nyúlni. Technikai szempontból tehát, és a felkészültség szempontjából ezt tudom elmondani, így állunk, és az elkövetkezendő hetekben ez várható. Április 9-én tehát bekapcsoljuk a SZISZ 2-t, és május 9 éig él mind a két rendszer, május 9-ét ugye ismerjük, mint Európai Ünnepnapot, de ez véletlen, hogy pont arra a napra esik a sis 1 kikapcsolása, és a sis 2 teljes mértékben átveszi a Schengeni térség kiszolgálását. Azt hiszem, hogy nem kell túl sokat túl sok időt vesztegetnem arra, hogy a SIS kettő előnyeit kifejtse. Először is a kormányzási előnyöket, feladatokat említeném. Az ESIS 2-ben a legnagyobb előrelépés ez, egy, ez az, hogy ez egy valódi európai közösségi eszköz lesz az egész Schengen térségre kidolgozva, ez az egész operációs rendszerre vonatkozik. Az EU vissza ez az új ügynökség, amely támogató politikákat a támogató politikákat folytatja ezzel a témával kapcsolatban. Ő segíti a munkánkat, de Gárkov úr fog erre kitérni. Egy, egy megbízhatóbb és átláthatóbb rendszer szolgálja tehát ki a SIS-2-t. Másodszor a SIS-2 jobb technológián alapszik. Nyilván főleg eh, emiatt került napirendre ez a kérdés. Mindenki egyetértett azzal, hogy jobb technológiára van szükség, mint a SIS-1. Oda-vissza teszteltük eh, ezt a rendszert, és eh, elértük azt, hogy a SIS-2 100 millió adat adat egységet tud feldolgozni, jelenleg 46 millió adategység van ebben, úgyhogy nagyon jó a kapacitása. A SIS-2 egyelőre, tehát körülbelül kétszer annyi kapacitással rendelkezik, mint amennyivel működött a SIS-1 és új feladatai, feladatokat is el lehet látni vele, új funkciók vannak benne. A figyelmeztetéseket össze lehet kapcsolni, be lehet vezetni a rendszerbe a kiegészítő dokumentumokat, a, a határőrök és e, a rendőrök e, jelenlegi rendszerben e, sokkal több időre volt nekik szükségük ahhoz, hogy az egyes adatokat összekapcsolják a rendszeren belül. Emellett jobb adatvédelmet biztosít a polgárok számára, a hogyha valakinek az, az személyazonosságával visszaélnek, ez egyelőre előfordul sajnos, és problémákat okoz a SZISZ egy rendszerben. Ennek a lehetőségeit is nagyban csökkenti a SZISZ 2. Végül és nem utolsó sorban megemlíteném az adatvédelmet. A SZISZ 2 sokkal erősebb adatvédelmet biztosít, az Európai Adatvédelmi Biztos közvetlenül felelős és kompetens lesz a SZISZ-2 rendszerben az adatok biztonságáért. Emellett ez a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal való együttműködést is jelenti, hiszen ők felelősök a nemzeti rendszerekben az adatok biztonságáért. Összességében a SIS-2-es adatvédelmi rendszere sokkal jobb, mint a meglévő SIS-1-esé. E, ennyit a SIS-2-ről, és most térjünk rá a VIS-re. Ez egy másik történet. 2011. októberre óta működik, mindenféle probléma nélkül a tagállamokat szolgálja ki ez a rendszer 2011 óta. Most arra Két és fél millió vízumot dolgozott fel a rendszer. És a VIS eddig az év végére 15 régióra fog kiterjedni. Egyelőre nincsen probléma a technológiai szempontból a kiterjesztési folyamattal. A kiterjesztés még néhány hónapig eltart, akár egy-két évig is eltarthat, attól függően, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások. Egyes régiók nagyon mm, komplex és érzékeny régiók, Oroszország, Kína például. A víz vízt működtető ügynökség, a LISA, már dolgozik a VISZ rendszer erősítésén, annak érdekében, hogy a technológiai rendszer ki, kitartson az egész teljes kiterjesztési folyamat végéig, és itt ebben sikerült a politikai célkitűzéseket, amelyeket meghatároztunk elérni. Köszönöm szépen Tudorács úrnak, most pedig Krum Kárkov következik, végrehajtó igazgató az EU-LISA ügynökségtől érkezett, amely az információs technológiai rendszerek operációs menedzsmentjét felel a szabadság, biztonság és jog térségében. Várjuk az ön véleményét a témáról. Tessék, öné a szó. Ah, good morning, Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és beszámolhatok én is a szakbizottságnak, hogy milyen előrelépésről tudok beszámolni az első néhány hónap után. Maga az ügynökség december 1-én kezdte meg a munkáját. Mondhatom, hogy zöggenőmentesen, méghozzá azért, mert az ügynökség nagyon sok segítséget kapott a tagállamoktól, különösen attól a, azoktól a tagállamoktól, ahol a központunk van, illetve ahol az operatív munkát végezzük. Az ügynökség elindulása óta két fontos prioritással dolgoztunk. Az egyik az, hogy az ügynökség megfelelő munkaerővel rendelkezzen, hogy a mag legfontosabb tevékenységeket már az elejétől kezdve el tudja látni, illetve hogy az operatív menedzsmenttel járó munkát a különböző rendszerek tekintetében maximálisan el tudjuk látni. Ehhez kaptunk segítséget a francia hatóságoktól és a bizottságtól. Nagy örömmel mesélhetem el a mai napon, hogy most már sinem vagyunk, működik az ügynökség, a 2012-es felállítási tervet tartani tudtuk, 81 munkatársunk van, Strasbourgban és Kölnben dolgozunk. Egyelőre még mindig van 32 betöltetlen állásunk, az ezekkel kapcsolatos versenyvizsgák megkezdődtek már, és reméljük, hogy az év végéig fel tudunk venni minden hiányzó munkatársat, és akkor elérjük a 120 fős teljes állományt. Nézzük, hogy mik azok a legfontosabb szerepkörök, amiket be kell töltenünk. Ezek biztonsági, illetve adatvédelmi szerepkörök. Az adatvédelmi biztossal, a biztonsági főképviselővel folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ők a munkánk megkezdése óta nagyon sok segítséget nyújtottak nekünk, illetve egyelőre a finanszírozási kérdések is rendben vannak. Ami a különböző felelősségi körök átadását illeti, az ügynökségünk munkájának első napjától kezdve a bizottsággal és a francia hatóságokkal szoros együttműködésben dolgozott, és elkészített egy átmeneti tervet, itt a különböző felelősségi körök zöggenőmentes átadásáról volt szó. A francia csapat december 1-ig volt felelős az operatív és menedzselési kérdéseket, és ez december 1-től átvette az ügynökségünk. Nagy örömmel mondhatom azt is, hogy ez az átmeneti terv megfelelőképpen működik, és mint ahogy Tudoráke kollégám elmondta, most már a vízrendszert, rendszert, a vízum információs rendszert teljes mértékben a mi ügynökségünk végzi. Az operatív fenntartási kérdésekkel egy külső cég foglalkozik, illetve a vízrendszer rendszer továbbfejlesztésével is. A mi feladatunk az, hogy a tagállamok által elmondott kérdésekre válaszoljunk, és hogy minden érintett féllel megfelelő kapcsolatot tartsunk. Ami az Eurodakot illeti, az Eurodakos felelősségi körök átruházása folyamatban van. Nagyon sok cselekvést már formális módon mi végzünk, tehát az Európai Bizottság szakértői átadták ezeket a feladatokat az ügynökségünknek, és a Juradekot május 1-től kezdve csak és kizárólag mi fogjuk kezelni. Tehát ez teljes mértékben átkerül majd az ügynökségünk felelősségi körébe. A Schengen információs rendszernél pedig a dátum május 9-e. Vannak még olyan felelősségi körök, amelyek az adatmigrációval kapcsolatosak, és ezek még nem kerültek át hozzánk, de az átállás valószínűleg május vagy április, bocsánat, április 9-én megtörténik. Tehát április 9 az a dátum, amikor ezt a feladatkört is mi látjuk majd el, és a SZISZ teljes operatív menedzsmentje átkerül a mi ügynökségünk égisze alá. Ez jó felkészülés lesz majd arra, amikor május 9-től a teljes felelősség ránk hárul majd át. Ami az ezévi prioritásokat illeti, szeretnék egy kicsit szélesebb körben nyilatkozni, mert eddig csak nagyon konkrét rendszermenedzsment kérdésekkel foglalkoztam, de most nézzük a 2013-as általános munkatervünket. Úgy vélem, hogy a szakbizottság számára fontos, hogy egy kicsit szélesebb körben is megismerjék az ügynökségünk munkakörét. Tehát nézzük a 2013-as évet. Négy fontos prioritásunk van. Az elsőről már sokat beszéltem, ez az ügynökség legfontosabb kulcsfeladatainak végrehajtása. A második prioritás a belső folyamatok lefolytatása és a megfelelő munkatársak szerződtetése, hogy felálljon már a teljes személyzetünk. Az ügynökség reméljük, hogy kiválósági központként is működhet majd az elkövetkezendő években, ez a harmadik prioritás. A negyedik prioritás pedig az, hogy a partnereinkkel, belső és külső partnereinkkel, illetve az egyéb érdekelt felekkel, brüsszeli ügynökségekkel, a parlamenttel, a tanácssal, a libeszakbizottsággal és a tagállamokkal is megfelelő kapcsolatot tudjunk tartani. Természetesen mindegyik prioritás alatt megvannak a legfontosabb feladatköreink. Az első prioritásnál már ezt elmondtam, a biztonság és az adatvédelem, hogy ezek a rendszerek megfelelőképpen működnek, és hogy az adatokat megfelelőképpen használjuk fel és tároljuk. Az ügynökség több stratégiai projektet is el fog majd indítani, az egyik a víz továbbfejlesztése, de ezen túl az Eurodákot ugye át kell vinni Luxemburgból Strasbourgba, és ezen is már dolgozunk. A munka akkor fog majd elindulni, amikor az Eurodák rendelet felülvizsgálata lezárul. A tagállamok részéről reméljük, hogy kapunk majd megfelelő támogatást az ügynökség irányába legfontosabb prioritásunk a belső ügyekben az, hogy a személyzet most már teljes legyen. Reméljük, hogy az év végére le tudjuk zárni a versenyvizsgákat, fel tudunk venni minden munkatársat, és elérjük majd a megfelelő repülési sebességet az év végére. Emlékszem, amikor először itt voltam ebben a szakbizottságban, akkor nagy, akkor beszéltem arról, hogy ugye fizikailag megosztottak a székhelyei ennek az ügynökségnek, tehát több helyszínen működünk, és hogy ezzel kapcsolatban esetleg milyen problémák lehetnek. De hát az ügynökségnek megvan azért a közös, megvannak a közös alapelvei, megvan az az alap, amin dolgozunk, bármilyen helyszínen működik is a tevékenység. Tehát igenis van egy olyan integrált munkatervünk, amelynek segítségével működhet az ügynökség. Reméljük, hogy a pénzügyi függetlenségünket is el tudjuk érni, és biztosítani tudjuk az év vége felé. Ami a vezető testületet illeti, kidolgozták a 2014-2020-as időszakra vonatkozó hosszú távú munkatervet. Egy újonnan létrejövő ügynökségnek szüksége van egy irányvonalra, amit követ, szüksége van egy stratégiára, és reméljük, hogy ez a stratégia elkészül majd az év végére. Ami a kiválósági központot illeti, megpróbálunk egy átfogó kormányzási keretet teremteni ebben a tekintetben, és reméljük, hogy a jelenlegi együttműködési lehetőségeket javítani tudjuk, amelyek gyors eredményt hoznak majd, és így a cselekvéseink is hatékonyabbá válnak. Összességében szeretnénk a rendszer költséghatékonyságát növelni, és folyamatosan vizsgálni is fogjuk, hogy ezen a területen hogyan teljesítünk. Ami a kormányzási keretet illeti, ez már kijelölésre került, megvan a végrehajtási úti terv is ebben a tekintetben. Ez lesz az egyik legfontosabb prioritásunk ebben az évben és a következő években is az egészséges kormányzást ugye nem lehet feltétlenül elérni egy év alatt, tehát ez egy hosszú távú célkitűzés. És továbbra is a prioritásoknál maradva el tudom mondani, hogy az ügynökség működésének első napjától kezdve minden egyes érdekelt féllel és partnerrel megpróbál kapcsolatot tartani. Az ügynökség remek kapcsolatot ápol a tagállami képviselőkkel, a szakértőkkel, a tanácsadókkal, akik szintén részét képezik az ügynökség struktúrájának. Mind operatív, mind pedig stratégiai kérdésekben együttműködünk ezekkel a tanácsadókkal, vagy ezzel a tanácsadói kerettel, illetve a tagállamokkal is. Az ügynökség ugyanakkor nagyon szoros kapcsolatot épített ki mind irányítási, mind operatív szinten a legtöbb olyan európai ügynökséggel, amely ezen a területen dolgozik, a Frontex, az ISO, vagy pedig a CEPOL, és egy Memorandum of Understanding-et is aláírtunk a CEPOL-lal annak érdekében, hogy bizonyos specifikus politikai kérdéseket meg tudjunk oldani az ügynökségen belül. Ezek a partnerségek egyébként továbbfejlődnek majd az év végén, egyéb szereplőkkel is szeretnénk ilyen szoros kapcsolatokat kiépíteni. Meg kell majd néznünk, hogy a tagállamoknak milyen igényeik vannak, hogy saját cselekvéseik megvalósítására milyen egyéb összefogásokra van szükség. Igazából ez is egy nagyon fontos szerepe az ügynökségnek, hogy hosszú és rövid távú perspektívában gondolkodva ilyen együttműködéseket meg tudjon valósítani. Ez alatt az első néhány hónap alatt szembesültünk olyan problémákkal, amelyekkel nagyjából minden új szervezet szembesül. Az egyik legfontosabb probléma az volt, hogy egyelőre nem volt meg a megfelelő számú munkatárs, pedig a szerepkörök nőnek, a felelősségi körök nőnek, sőt a továbbiakban is nőni fognak még jó néhány hónapig, és ez nagyon sok terhet ró a jelenlegi állományra, ugyanis az állomány még nem teljes. Reméljük, hogy a teljes állományt el tudjuk majd érni még jóval az év vége előtt. Ami az idei kihívásokat és az elkövetkezendő évek kihívásait illeti, az az, hogy stratégiai kapacitást kell kifejlesztenünk, ez vonatkozik a kutatásfejlesztésre, vonatkozik a saját architektúránk felépítésére, és természetesen mindez attól is függ, hogy hogyan alakulnak majd az elkövetkezendő hónapok, évek, és hogy tudunk-e olyan gyorsan is abba az irányba haladni, ahogy szeretnénk. Egy következő fontos téma a Strasburgi operatív tevékenység szempontjából a munkakörülmények kérdése. Tehát ez a központ már működik, ezt tökéletesen kihasználja ugyanaz ügynökség, de egyelőre a kapacitás nem elégséges, hiszen további munkatársakat kell felvennünk, és nem biztos, hogy operatív és stratégiai szempontból elégséges az a terület, amivel egyelőre rendelkezünk. De hát reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban rendezni tudjuk majd ezt a kérdést is, természetesen a parlament segítségével. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az ügynökség életének első négy hónapja mindenképpen sikertörténet volt. Elindítottuk a munkát, és fel is gyorsítottuk azt a megfelelő és elvárt módon. A 2013-as munkaterv megszületett, és reméljük, hogy ezt tartani is tudja majd az ügynökségünk. Szeretném még hangsúlyozni azt, hogy tényleg zöggenőmentes és sikeres néhány első hónapot élhetett át az ügynökségünk, és ez annak is köszönhető, hogy remek kapcsolatot tudtunk kialakítani a francia hatóságokkal, az Európai Bizottsággal, és hát a francia hatóságokon belül ugye a Strasburgi hatóságokkal, és minden más olyan tagállammal is, amelynek területén vannak székhelyeink, illetve akik együttműködnek velünk. Köszönöm. Two. Köszönöm szépen következő témánk a biometrikus útlevelek témája. Lechner urat hallgatjuk meg, aki az közös kutatóközpont állampolgári védelmi biztonsági intézetének igazgatója, és az előadásának tárgya, hogy van-e valami minimális életkori határ az új lenyomatvételnél. Lechner úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretnék ismer, megismertetni önökkel egy tanulmányt, illetve ennek a még nem véglegesített eh, ideiglenes eredményét. A Közös Kutatási Központ az Európai Bizottság Tudományos Szolgálata készítette el ezt a tanulmányt. Akik nem ismerik ezt a szolgálatot, hogy mondjam el, hogy az Európai Bizottság teljes jogú főigazgatósága, meg kutatást végez, nem finanszíroz, hanem végez európai szinten. A közös kutatóközpont kapott megbízást a DJ Home-tól, a belügyi főigazgatóságtól ennek a vizsgálatnak az végzésére, technológiai tudományos eh, kérdések vizsgálatára. Elég világos, hogy eh, milyen motivált minket a tanulmány elkészítésére. Már 2008 óta folyt a vita arról, hogy eh, kiskorúak új lenyomat, tehát milyen életkortól lehet levenni és felvetődött, hogy van egy olyan minimális életkor, amelytől kezdve tényleg van értelme az új levételének. Tudniuk kell, hogy már nem tintával, hanem elektronikusan veszik le manapság az új lenyomatokat, és az új lenyomat felismerése is elektronikusan történik. Több kutatási témát, kérdést tettünk fel. Az első az volt, hogy ha a gyerekek nőnek, akkor mi történik az új lenyomatukkal? Hát az új lenyomatok is nőnek, és akkor felvetődik a kérdés, hogy a e, nagyobb e, új lenyomatok, vagy egyáltalán az új lenyomat egy meghatározott idő után még felismerhetők-e? Tehát nem elméletileg felismerhetők-e, hanem hogy a mai technológiák segítségével, néhány év elteltével is még beazonosítható egy korábban levett új lenyomat. Hogyha az új lenyomat kicsi, kisebb, akkor az űrlenyomat jellemzői, jegyei egy kisebb területen találhatók meg, sűrűbben, mint a milyen a normál felnőtti új lenyomat eloszlása. És felvetődött, hogy a kép felbontás kielégítő-e. Ezt a két kérdést kezdtük tehát vizsgálni. De gondolom, el tudják képzelni, hogy ez egy elég furcsa feladat. Majd egy perc múlva látni fogják, hogy ugyanattól a szemétől kell különböző időpontokban levenni az új lenyomatot. Tehát nem elég, hogy egy meghatározott életkorban veszük le egy gyerek új lenyomatát, hanem ugyanattól a gyerektől évek múlva megint le kell venni az új lenyomatot, ugyanarról az újról, tehát ugyanannak a gyereknek ugyanarról az újjáról. Nincs túl sok adategység ebben a, ezen a területen, tehát legalábbis kétszer kell venni néhány év elteltével az új lenyomatot. És hogyha most nulláról indulunk, azt akarjuk látni, hogy eh, három-négy év múlva eh, mennyire ismerhető fel az új lenyomat, akkor ez a tanulmány is három-négy évig kell, hogy tartson. A portugál kormány segített nekünk. Anonimizált gyermekújlenyomatokat bocsátott rendelkezésünkre. Itt az anonimizálás azt jelenti, hogy neveink nincsenek, csak az új lenyomatok, és nem akarunk filozófiai vitába bocsátkodni az anonimizálás problematikájáról. Na, annyit leszögetnék, hogy nagy hálával tartozunk a portugál kormánynak. Az új lenyomatokat a legnagyobb biztonsági feltételek betartásával hoztuk el a központból, a kézipodgyászomban hoztam Lisszabonból, és az adatbiztonsági sztenderdeket egy egy szerződésben rögzítettük, és nagyon figyeltünk ezeknek a betartására. 1600 gyerek új lenyomatát vizsgáltuk, de még ennél is több új lenyomattal rendelkeztünk, hiszen minden gyerektől a bal és a jobb mutatóiról is vettünk új lenyomatot. Kétszer szkenneltük ezeket elektronikusan, kettő, illetve négy és fél év később történt erre másodszoros, került erre másodszorra sor egy évnél is fiatalabb volt a legkisebb gyerek, és a legidősebbek 11 évesek. Három algoritmus alkalmaztunk. Itt technológiai algoritmusokat alkalmaztunk, amiket, amiket nem láttunk, ezek mint egy ilyen fekete dobozban jelentek meg. Beletettük a, az új lenyomatot, és akkor megjelent, hogy mekkora a stimmelés, a, a valószínűsége, 99 vagy akárhány százalék, tehát ennek alapján tudtok azután megállapítani, hogy hogy ha 99%-os volt a megfelelés, akkor valószínűleg felismerető az az új lenyomat. Megvizsgáltuk azt is, hogy normál feltételezés alapján, tehát felismerhető-e az adott új lenyomat. Kicsit most visszatérnék arra a két kérdésre, amit az előadás elején tettem fel, tehát növekedés, illetve a felismerhetőség egy meghatározott idő után. Kicsit meglepő talán, hogy az, hogy közben nőtt a gyerek, igazából nem jelent problémát. Az adott bázisban lévő új lenyomatok, tehát néhány év múlva nem változtak. Az algoritmusok változtak, és négy és fél év volt a legnagyobb időtáv a két új lenyomat felvétel között, de közben nem változott szignifikánsan az új lenyomat, ami nagyon jó hír. A másik feltételezésünk ugye az volt, hogy elég homogénan növekszik az ember, és um, bizonyos uh, minták, amiket az algoritmus vizsgál, megmaradnak az időben is, itt tehát nem, nem úgy van, hogy néhány év múlva, hogyha mondjuk kétszer akkor nőtt az új, akkor már megváltoznak az új lenyomat jegyei, nem. Elég stabil marad, a legfontosabb jellemzők, mint ugye itt látunk egy kis új lenyomatot, meghatározó idő elteltével már nagyobb lesz az új, de még mindig felismerhető marad. Ez elég meglepő volt, ugyanis ez a kérdés már korábban felmerül, de ilyen intenzíven sose vizsgáltuk korábban. A másik előzetes megállapításunk az volt, hogy a méret sem igazán probléma. Megnéztük 500 dpi, tehát 500 pont hüvely per inch, ez a mm, mértékegység, amit alkalmazunk. Azaz, hogyha normál méretűek a az új lenyomatok, akkor ez az 500 dpi, ez, ez elég nagy érzékenység, és azt tapasztaltuk, hogy kisebb új lenyomatoknál ugyanez a helyzet. Tehát technikailag ez az 500 dpi érzékenység elég stabil ahhoz, hogy kisebb új lenyomatokat is vizsgálni, mérni tudjunk ezzel. Tehát technikai eredmények tehát pozitívak. De még mindig a technikai résznél tartva még egy megállapítást tettünk, még pedig azt, hogy a minőség nagyon fontos. A portugál adatok esetében azt találtuk, hogy idősebb gyerekeknél javult a minőség, és nagyon döntő fontos, hogy milyen eljárással, hogyan veszik le az új lenyomatot. Amikor levesszük az ülőnyomatot és nyilvántartásba veszük ezeket a gyerekeket, akkor jó a legjobb gyakorlatot alkalmazni, és nagyon figyelmesen kell ezt, a, e, ezt elvégezni ugyanis a kisebb, fiatalabb gyerekek újra nyomatának rosszabb volt a minősége a tapasztalataink szerint. Találtunk viszont nagyon tiszta új lenyomatokat nagyon kis fiatal gyerekeknél is. Tehát az is nagyon fontos, hogy hogyan veszük le az új lenyomatot, milyen módon, illetve hogy mennyire tiszta az az új, amelyről az új lenyomatot levettük. Lehet, hogy például száraz az új, de mondjuk valami kis cukorbevonat miatt már nem ad jó eredményt. Vannak tehát jó és rossz minőségű új lenyomatok, és egyre jobb lett a minőség, minél idősebbek lettek a gyerekek. A kis gyerekek, a nagyon fiatal gyerekek új, új lenyomatok minőségére különösen kell figyelni. Nem mondhatjuk azt, hogy nem lehet levenni új lenyomatot ilyen pici gyerekektől, hiszen voltak erre pozitív példák, le lehet menni, de nagyon fontos, hogy milyen az eljárás, ahogyan ez megtörténik. Megpróbálom összefoglalni az elmondottakat. Tehát maximum négy és fél év után is még felismerhető az új lenyomat, de hát ez nem, tök, nem, ez nem egy maximális időtáv, hanem mi a vizsgálat során ennyit alkalmaztunk. Valószínű, hogy még szignifikánsabb, hosszabb időszak után is felismerhető marad az új lenyomat. A, az, hogy a gyerekek újra kisebb, az technikailag nem probléma, legalábbis az 500 dpi felbontásnál. Az új minősége döntő fontosságú, de ez nem csak gyerekekre igaz, hanem minden új vizsgáló rendszerre igaz, hogyha nem figyelünk oda az új lenyomat levételekor a minőségre, hogy tiszta az új, akkor az új nem lesz felismerhető. A minőség tehát mindig döntő, és különösen oda kell figyelni e, erre a gyerekeknél, hiszen ők lehet, hogy az ujjukat gyakrabban veszik a szájukba, vagy jellemzően kicsit piszkosabb az ujjuk, mint a felnőtteknek. Visszatérve az eredeti kérdésre, egy meghatározható valami minimális életkor. Az előzetes eredmények alapján azt mutatjuk, hogy nem nincs erre szüksége. Egy évnél kisebb gyerekek esetében is a legkorszerűbb módszerre levett új lenyomat felismerhető négy és fél év után is, lehet, hogy még hosszabb idő után is. Nagyon fontos, hogy mi, milyen módon, hogyan veszük le az új lenyomatot és hogyha valaki valami minimális életkorra akarna mégis gondolni, akkor azt mondjuk, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy jó módszerrel tisztán vegyük le az új lenyomatot. hát nem az minimum minimális életkor számít, hanem a hogy tiszták legyenek az ujjak, és jó minőségű legyen a minta. A Digi Home adta tehát nekünk a megbízást. Most az előzetes eredményeinket próbáltam megfogalmazni. Örülök, hogy önök érdeklődtek, és megismertetettem önökkel ezeket az előzetes eredményeket. Thank you for your presentation, and now we are... Köszönöm szépen. Most pedig a negyedik hozzászóló következik. Belcer úr, a Fidelity projektet fogja bemutatni. Szeretném elmondani, hogy hogy eh, a, ugyan eh, angolul vannak a diák, de hollandul lesz az előadás. Ehm, köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a Liber Bizottságnak, eh, hogy beszámolatok a Fidelity projektről, a személyzonosító alapdokumentumokról. Ez egy EU által finanszírozott projekt, 2012 és 2016 között valósul meg PPP konstrukcióban. Tulajdonképpen az elektronikus útlevél esetében egy alapdokumentumból indulunk ki, amelynek az alapján kiállítják az útlevelet, és az e útlevelek még nem annyira régiek. 2001. szeptember 1-től azonban felgyorsultak a dolgok. Az ICAO-nál, az ENSZ-nél is egy új munkacsoportot hoztak létre, és elkezdtek specifikációkat készíteni olyan útlevélre, amiben egy csippet be lehet építeni, és biometrikus adatokat tartalmazna, tehát ez, ez az útlevél. 2004-ben lezárultak a vizsgálatok, és 2005-től megjelentek az első csipes útlevelek Európában. Először fotó, és utána az új lenyomat is ebben benne volt. Az IKEO ajánlásait az EU is átvette, az úti okmányokra vonatkozó rendeletben rögzítettük, és, és a vízum jogszabályban is. Hogyha megnézzük, hogy mik a különbségek, legfontosabb különbségek az útlevelek és az alapdokumentumok között, akkor számos különbséget állapíthatunk meg. Először is azt látjuk, hogy az útlevelekre vonatkozóan az ICAO és, és az EU is már megalkotott, elfogadott jogszabályokat. A nemzetközi megállapodások rögzítik, hogyha A tagállam kiad egy útlevelet, akkor a B tagállamnak ebből átad egy mintát, hogy ezt minden ország ismerje. Körülbelül 3000 darab az a mennyiség, amivel működik a rendszer. Nagyon sok rendszerünk van, a FADO, az ISO normák, szabványok, amelyek verifikálási rendszerek, tehát amikkel meg lehet alapítani, hogy hiteles egy úti okmány, egy útlevél, nem hamise. A másik oldalon ott vannak ezek a forrás vagy alapdokumentumok, aminek az alapján kiállítják az útleveleket, például a születési anyakönyvi kivonat, ezekre nincsenek jogszabályok, nincsenek nemzetközi szerződések sem, és tapasztalatcsere, illetve csere sincsen, tehát mondjuk portugál vagy angol ilyen alapdokumentumot Hollandiában nem ismernek. Nem tudjuk, hogy hány ilyen dokumentumon forgalomban. Az Egyesült Államokban hallottam egy előadást, hogy körülbelül ezer különböző ilyen azonosító alapdokumentum lehet forgalomban, de az Egyesült Államokban ennél sokkal több, legalább 8000, de igazából nem tudjuk pontosan ezt a számot. Nincs semmilyen kézikönyv, információforrás az ilyen alap dokumentumokról, tehát, és nincsenek autentikáló jegyek sem, tehát biztonsági jegyek sem. Minimum standardeket dolgoztunk ki Európában az utókmányokra vonatkozóan, harmonizáltuk a vízum matricákat és a tartózkodási vízumokat, amelyek harmadik országok polgárére vonatkoznak a nyomtati, nyomda, nyomtatási technikákat, a, a personalizációt, tehát a személyi azonosságot meghatározó, például a tintasugaras módszert is már alkalmazzuk. A kérdés az, hogy ezeket a megbízhatunk ezekben a nagyon komoly biztonsági jegyekkel készített útlevelekben. Ugye itt mindig eh, a biometriai adatokat, a tulajdonos biometriai adatait tartalmazza az útlevél, de a kérdés az, hogy eh, az identitása ennek a személynek, az azonossága valóban eh, valódi-e, vagyis nem, esetleg nem hamis alapdokumentum alapján állították ki az útlevelet. Itt egy francia példa, szerint például Franciaországban fél, uszkve egy millió hamis, a hat és fél millió biometrikus útlevélből, és ez nem csak Franciaországban igaz, hanem minden EU tagállamban sok a hamis alapdokumentum. A születéskor általában nyilvántartásba vesznek el mindenkit, és ez a a személyazonosságunknak a kiinduló pontja. A regisztráció azt jelenti, hogy mindenki számára kiállítanak egy születési anyakönyvi kivonatot. Egy fontos kérdés, amit feltehetünk, az, az, hogy miért fordítunk olyan nagy figyelmet az útlevelekre, a vízumokra, a személyi, a személyazonossági igazolványokra, és miért figyelünk annyira, kev- miért fordítunk olyan kevés figyelmet a személyazonosító alapdokumentumokra, amik a születési anyakönyvi kivonatra, aminek alapján kiállítanak egy úti okmányt az eh, ilyen alap eh, dokumentumok, például a anyakönyvek kivannak esetében nincs standard formátum, itt eh, minden ország olyan formátumot, olyan tartalmat alkalmaz, amit csak akar, semmilyen logikát nem tudunk ebben felfedezni, sem a tartalom, sem a forma tekintetében. Egy nagyon fontos kérdés, a biztonsági jegyeket szinte egyáltalán nem alkalmazzák az alapdokumentumoknál. Európai országokban és nem európai országokban is vizsgáltunk sok alapdokumentumot, és a legfontosabb biztonsági jegyek, mint például a vízjel, vagy bizonyos színek, vagy nyomtatási technika alkalmazása, most ezek közül nagyon keveset alkalmaznak, és ezért ezen dokumentumoknak a hamisításának a veszélye nagyon jelentős, és az Európai Unió minden országában elég nagy rendszerességgel hamisítják is ezeket az alapdokumentumokat mégpedig abban az országban is, ahol va utazik valaki. Egy példa lehet a francia helyzet, ahol nagyon sok e-útlevelet hoztak már forgalomra. Hollandiában is kb. ezren rendelkeznek olyan francia útlevéllel, amely, amelyet hamisított alapdokumentum alapján állították ki és ezek az emberek ugye megpróbálnak egy ilyen dokumentum birtokában holland állampolgárságot szerezni, tehát egy ilyen illegális dokumentum alapján próbálnak legális tartózkodási jogokat szerezni maguknak az Európai Unióban bizonyos személyek. A Kérdés az, hogy mi a, lehet a megoldás. Az egész több helyen folynak a kutatások, az ICAO-nál javaslatokat dolgoztak ki, itt egy irányelvre, útlevelekre vonatkozóan, és öt éve folyik már a vita arról, hogy mit tud, hogyan tudnánk az alapdokumentumokat biztonságosabbá tenni, Eh, hiszen ezek alapján adjuk ki a személyi igazolványokat és az útleveleket. De az ICAO-nak eh, nincs mandátum arra, hogy ilyen iránymutatásokat dolgozzon ki. Ezután itt van az Interpol. Az Interpol éves közgyűlésén is megvitatták már többször a eh, ilyen dokumentumokkal való visszaélést és ezeknek a gyakori hamisítását. Egy határozat és született határozatot kéne elfogadni, de erre sincs igazából mandátum az Interpolnak. Az EU-ban lehetne végül is ilyen mandátum. A belga elnökség végén tanácsi konklúziókat fogadtak el, amiben az szerepelt, hogy az Európai Unió dokumentumait biztonságosabbá kell tenni. Hát majd meglátjuk, hogy ennek a tanácsi következtetéseknek a végrehajtása hogyan sikerül. Végül is a kezdeményezés már megtörtént, és részben már eredmények is születtek. Itt látjuk például azt, hogy a mi elég sok, elég nagy figyelmet szentettünk különböző jogszabályokban, ezeket soroltuk itt fel, megpróbálunk <clears throat> specifikációkat is meghatározni a személyazonosító alapdokumentumra vonatkozóan. Az Európában már van egy rendelet az útlevelekre az EU tagállamokban, és most azt várjuk, hogy egy rendelet megszülessen az alapdokumentumokra vonatkozóan, vonatkozóan is, mert akkor jobban bízhatunk a forgalomban levő útlevelek valódiságában is. Egy fontos kérdés, amit fel kell tennünk, hogy szükség van-e, vagy érdeke az Európai Uniónak ez a harmonizálás. Mi a Fidelity projektben azt úgy tartjuk, hogy, ez, hogy igen. Eh, szükségünk a harmonizált alapdokumentumokra. A második kérdés, hogy egy harmonizált folyamatot is be kellene vezetni az EU tagállamokban, hogy javuljon a helyzet a személyazonosság tekintetén. Hiszen a biztonságos alapdokumentum csak akkor jelent megoldást, hogyha, hogyha az eljárásokat is harmonizálják, máskülönben ez csak egy nagyon jelentéktelen lépés lenne. Minden adatvédelmi garanciára is szükség van, hogyha egy európai adatbázist hozunk létre, amelyben tároljuk a tagállamok alapdokumentumai, dokumentumai, tehát itt az adatvédelem rendkívül fontos szerepet játszik. Minimum szabványokat kell meghatározni ezen dokumentumokkal kapcsolatban, a szem, születési anyakönyvi kivonatnál indul ez a folyamat, tehát itt kell már minimum standardokat meghatározni, és az Európai Unió minden polgára, minden polgára esetében védeni kell az személyazonosságot és az azt igazoló dokumentumokat. Tehát ez igaz kell, hogy legyen az alap dokumentumra is, amelynek az alapján később is egy személynek az azonosságát egész életében végig igazolni tudjuk nem szabad az adatvédelmi megfontolásokat szem előtt éveszteni, és Európában jobban kell szabályoznunk a, az dokumentumokat, de ez csak együtt, itt önökkel, illetve az Európai Bizottsággal együtt tudjuk megvalósítani. A Fidelity projektben 18 eh, eh, ország magán és állami eh, szervezetek, vállalatok, egyetemek, állami intézmények dolgoznak együtt, a projekt 2016-ig működik, és még időközben biztos önöket is fogom tájékoztatni arról, hogy milyen előrelépés történt az alapdokumentumokkal kapcsolatban, illetve a Fidelity projekt több más fontos elemével összefüggésben. Köszönöm szépen, meghallgattuk a szakértői hozzászólásokat, úgyhogy most lehetőséget kapnak a képviselők kérdéseket feltenni. 10.45-kor kezdődik a második rész. Koeljó úr szeretne hozzászólni először. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadásokat, nagyon hasznosak voltak ezek. Nagyon örülünk annak, eh, hogy a SZIS-2 végre eh, beindul, eh, ezt Tudorácsa úrnak mondom, és az Európai Unió ebben vezető szerepet játszott, helyes megközelítést választott, pragmatikus megközelítést. A két dolog, ami a SZIS-2-t megváltoztatta, a következő amikor ön megkezdte a munkáját, és a második pedig, amikor a globális management boardok megkezdték a munkájukat. Sok szeretettel köszöntöm Garkov urat is, aki az ügynökség végrehajtó igazgatója. 2002 óta, amikor a jelentésemet elkészítettük, elkészítettem, Azóta várjuk ennek az ügynökségnek a létrehozását, tehát úgy látszik, hogy végre foganatja volt ennek a kérdésnek. Nem tudom, hogy Garkov úr vagy Tudorácsó úr tudja megválaszolni a kérdésemet, amely a 19-es cikkkel kapcsolatos. Ez egy tájékoztatási kampányról szól, amely na. Eh, arról, hogy eh, hogy a hatóságok hogyan férhetnek hozzá az adatokhoz, illetve eh, mennyi, hogyan védik a polgárok adatait. Nem tudom, hogy ki lesz felelős ezért, és ki fogja ezt az információs kampányt folytatni. Erre szeretnék választ kapni. Lechner úr, köszönöm szépen, hogy beszámolt erről a, erről a tanulmányról. Az Európai Unió világosá tette, hogy a pro- progra- probléma a részvételi tele van. A tanulmány még nem zárult le, ahogy ön is mondta. Kérdezem, hogy mi hiányzik még ennek a lezárásához, és mikor számíthatunk a záró értékelésre. Végül pedig Belzer úr, egyetértek azzal, amit mondott, ezt én már tegnap elmondtam. A leggyengébb pont az, az E útlevélnek a leggyengébb pontja a forrásdokumentum, ami alapján kiállítják ezt, a, ezt az útlevelet. Vannak olyan országok, ahol a, a nemzeti ö, ö, személyigazolványra föl lehet tenni az új lenyomatot. Vannak olyan országok, ahol az új lenyomat levétele már az, azzal, azt már stigmatizálja a személyeket, és bűnözőnek tekinti őket. A kérdés, hogy mit tehetünk? Ön azt mondta teljesen helyesen, hogy az ICAO-nak nincsen mandátuma arra, hogy ezt a kérdést eldöntse. A szerződés korlátozza a kibocsátási, tehát az eredeti, a forrás dokumentumokkal kapcsolatban um, korlátozó rendelkezések vannak, ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Mit tehetünk annak érdekében, hogy európai szinten foglalkozzunk ezzel a súlyos problémával, amelyet ön ilyen kiválóan elmagyarázott, Szipel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két konkrét kérdésem lenne, de azért lenne egy megjegyzésem így kezdetekben. Nem igazán tudom, hogy mi lesz, hogyha egyszer csak minden polgártól biometrikus adatokat és új lenyomatokat gyűjtünk be, és legalábbis technikailag képesek lennénk ezeket az adatokat összekapcsolni bankadatokkal, és um, teljes profilokat hozhatnánk létre, technikailag legalábbis. Nem igazán tetszik nekem ez a gondolat. Lechner úr, Ön utalt arra, hogy a gyerekek um, uh, új lenyomatait honnan vették, erre utaltak. Uh, a szülőket tájékoztatták-e arról, hogy a tanulmányhoz kihasználják ezeket az új lenyomatokat, és lenne egy kérdésünk a Belzer úrhoz. Ön megemlített egy olyan nagyságrendet, amely arról szólt, hogy hány személynek van igazi útlevele, de ezeket hamis forrás dokumentumok alapján állították ki. Mekkora ez a probléma? Ki, ki, ki az a személyi kör, akinek ilyen útlevele van? Illegális bevándorlók, akik itt szeretnének dolgozni, vagy van-e valami más információ ezzel kapcsolatban. Mátyő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, kiváló előadásokat hallottunk. A SZISZ 2-es migrációt illetően, hát várjuk ennek az életbelépését, nagyon elégedettek van, vagyunk. Önök ö, de hogyan látják a határvédelem kérdését, ez nagyon fontos számunkra. Tudorás úrnak is gratulálok. Tudna azonban mondani néhány szót még az ütemtervvel kapcsolatban ebben az évben, egy kicsit több részletet. Lechner úr, kiváló ez a tanulmány, amit bemutatott. Ezt a tanulmányt vajon közé teszik-e? Nekünk ezt most bemutatták, de az Európai Bizottság vajon teszi e és terjeszti-e majd. Végül pedig Belzer úrnak mondanám, hogy ez a projekt, amelyet ön bemutatott, ez nagyon fontos, ami azonban a forrás dokumentumokat illeti, ezek nagyon fontos szerepet játszanak itt a hamisítás elleni harcban. Az Europort is említették, említette az előadásában Franciaországban. Például ugye elhangzott, hogy egy millió, sőt másfél millió hamis hamis útlevél van forgalomban, ez az összes útlevélnek a 20%-a lenne. Ez tényleg igaz? Ez ezzel kapcsolatban a plenárison is volt már egy hozzászólás. Ez tényleg hatalmas szám, 20%, nem csak azért mondom, mert Franciaország a hazám, de 2012-ben hallottunk egy számot, a rendőrség tájékoztatott bennünket erről, 233 ilyen hamis útlevélről számoltak be, 60 elektromos út, e-útlevél e, és egyéb más hamis adatok által, által kiállított utazási okmányokról hallottunk. Folytatni kell a harcot a hamisítás ellen. Minden prefektúrában van egy személy Franciaországban, aki a forrás dokumentumok tisztaságáért felel, úgyhogy semmi értelme egy ilyen hamis információkat tartalmazó újságcikk alapján pánikot kelteni? Szerintem ezek a számok teljes mértékben hibásak. Thank you. Köszönöm. Próbálom itt megérteni a dolgokat. És ami a SZISZ 2-t illeti, lenne néhány egyszerű kérdésem. Kinél van a kód? És ki képes, ki fér ehhez hozzá? Ki tudja kezelni ezt? Itt a jövőben rengeteg pénz függ majd ettől. Ezt különböző szinteken meg lehet -e nyitni Lehetnek-e új interfészek, kapcsolódási pontok, amelyeket a kóddal létre lehet hozni? A jövőben össze lehet -e ezt kapcsolni bizonyos programokkal, amelyekre még nem is gondoltak. Hogyha ezzel a kóddal új programokkal összekapcsolhatják ezt a programokat, akkor ez egy teljesen új uh, programot hoz létre, mi a, és mi a e, programnak a platformja? Kéjem asszony. E, csatlakoznék Mátyő asszonyhoz. Nagyon fontos a hamis e, forrás dokumentumok elleni harc, ez eddig is létezett a tagállamokban, és a jövőben is fontos, de ez csak zárójelben mondanám el. Nagyon érdekes ez a meghallgatás. A önök különböző aspektusokat mutattak be, technológiai aspektusokat, amelyek ezt a vitát táplálják. Nagyon érdekes látni, mondjuk egy kisgyerek, aki cukrot nyalogatott a újlenyomat levétele előtt, és ott vannak a nyomok a kezén, hát ezt mennyire lehet használni ezt az újlenyomatot. és ezzel kapcsolatos viták folynak a parlamentben is az adatok minőségével kapcsolatban, az adatok felhasználásával kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos kockázatokról. Úgyhogy nagyon érdekes ez a vita. Röviden azt szeretném tudni, ami az új lenyomatokat illeti, mert egyébként meghallgattam, amit mondtak a gyerekek koráról, attól, hogy mikor veszik le az új lenyomatot, és hogyan lehet követni ezt a növekedést a gyermekeknél. Ami az a kor meghatározását illeti, ez felmerült már más témákkal kapcsolatban is. Ugye nagyon fontos szerepet játszik, hogy valaki kiskorú, nagykorú, Azt szeretném tudni, hogy ezek az ö, új lenyomatok ezek alapján meg lehet-e határozni azt, hogy valaki mennyi idős, kiskorú-e vagy nagykorú? Köszönöm szépen, Bronc. Köszönöm szépen. Egy gyerekkoromban nem nagyon értettem, hogy miért kell állandóan kezet mosni, most már tudom, hogy az új lenyomatomat akarták megkaparítani. Tudrás úr azt mondta, hogy a 100 milliós adatállományt tud kezelni a 46 millióhoz képest, amit a SZISZ 1 miért van szükség ekkora kiterjesztésre? mert az EU bővül. Mik a kritériumok azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat vesznek ebbe fel? minden ö, adat ide bekerül? Ö, külső személyek is, akik szeretnének beutazni az Európai Unióba, vagy csak ö, tagállami állampolgárok? a vízumért vízumért folyamodók, a szervezett bűnözéssel vádoltak, stb. Milyen célokra használják az adatokat, és átadják ezeket valaha másnak, például harmadik országoknak. Lechner úr azt mondta, ha nem értettem félre, hogy Hollandia van egy millió ö, személynek van hamis ö, útlevele, vagy hamis francia útlevéről is beszélt, na most nem tudom, ezt kéne ö, tisztázni. Ami pedig az, azt illeti, egy félmillió és egy millió között van a hamis dokumentumok száma Franciaországban, ez nem tudom, hogy forrás dokumentum vagy végdokumentum. Talán több tagállamra és le lehet fordítani ezeket a ezeket az adatokat, esetleg olyanokra is, amelyekben nem olyan nagy a migráció. Amit azonban nem tudunk, az az, hogy ez, ez, ez, ez a felfedezett dokumentum, feltárt dokumentumokat illeti, de mi van azokkal, akiknek nem, vesz, nem fedezték fel, hogy hamis az, az utazási papíruk? az útlevelük. Illegális bevándorlók például, akik megbújnak. Az utolsó pont pedig, amit szeretnék kérdezni, hogy ki felelős ezekért a hamis dokumentumokért. Ez egy széleskörű szervezett bűnözésen alapuló bűncselekmény, vagy pedig vagy pedig el, egy elszigetelt eseményről van szó. Ezt a problémát kell kezelnünk. Most meghallgattuk a kérdéseket. Nagyon konkrét, pontos kérdéseket kaptunk, úgyhogy várjuk a válaszokat szépen sorban, mint ahogy hozzászóltak a kedves szakértők, úgyhogy először Tudorács urat hallgatnánk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm ezeket a nagyon is releváns kérdéseket. Azokat fogom nyilván megválaszolni, amelyeket nekem tettek fel, és a sis 2 vonatkoznak. Köszönöm Ko- Koelionak kifejezetten kedves szavait. Ami az információs kampányt illeti, a 19-es cikk szerint a sis 2-vel kapcsolatban egy információs kampányt kell szervezni, és néhány hónapja dolgozunk ezen. Eddig brosúrákat, posztereket, kis filmet készítettünk, és közösen dolgozunk ezen a tagállamokkal. az eredeti ötlet az az, hogy most osztjuk szét az anyagokat, amelyeket elkészítettünk, és a tagállami képviselőkkel egyeztetünk ezzel kapcsolatban. A tagállamok felelősek az anyagok szétosztásáért, a rendőrségi, rendőrállomásokon, a reptereken és más fontos érintett helyeken. Mit kell tudni a SZISZ 2-ről, mit kell, mi a legfontosabb ezzel kapcsolatban? Emellett szeretnénk ezeket az információkat mi magunk is terjeszteni, Nyilván az Európai Parlamentet bevonjuk ebbe. Ahogy az anyagok elkészülnek egy-két héten belül, ezeket megküldjük az Európai Parlamentnek is. Ami a tartalmat illeti, kiválóan összefoglalják ezek a garanciákat, illetve azokat a mechanizmusokat, amelyek amelyeken keresztül az állampolgárok kérhetik adataik javítását, hogyha helytelenül szerepelnek ezek a rendszerben. Aztán a SZIS-2 migráció, a határvédelem szerepe és az ütemterv. Ami a határvédelmi szerveket illeti, nyilván ezek is felhasználják az adatokat más büntetés végrehajtó hatóságokkal együtt. Az ütemterv, ahogy már mondtam, április 9 és április és május 9 között, 9 a két checkpoint, április 9 a migráció, május 9 leáll a SZIS 1, és a SIS 2 veszi át teljesen a, a programot, és az EULISA e, monitorozza a rendszert. Úgyhogy ennyi, e, remélem, hogy nem lesz semmi probléma, nincsen más egyéb dátum, május 9-től működik a rendszer, reméljük, és minden rendben. Még egy fontos dolog, ami a SIS-2-höz kapcsolódik a biometrikus adatok, ezt az Európai Bizottság adatai alapján készül el, illetve jelentése alapján, de ezt át kell adni az Európai Parlamentnek, és ez a SZIS-2 következő előtt álló következő lépés. Következő kérdés, kié a kód? Mi vagyunk a SZIS-2-ért felelősök, és miénk a kód, a, a, a rendszert kifejlesztőkkel együtt, miénk a kód, és május 9-én, amikor az ügynökség veszi át a felelősséget és a monitorozást, ők kapják meg a kódot. Lehet-e módosítani? Természetesen lehet módosítani a rendszert, lehet javítani a rendszert, <coughs> tehát a végső felhasználók javasolhatnak módosításokat. Mi a SIS-2 eh, platformja? Ez egy eh, külön kifejlesztett eh, szoftver, ez a SIS-2 platform, ezt nem levettük a polcról és megvásároltuk, hanem külön kifejezt, kifejlesztettük. A kapacitásfejlesztés, miért van erre szükség? Az Európai Unió bővítése egyrészt az egyik fontos tényező ebben, mert több felhasználó van, de nem csak ezért, hanem a rendszer maga is fejlődik. Miért 100 millió? Azért, mert 2010-ben készült egy tanulmány, amely megvizsgálta, hogy hogyan alakul a figyelmeztetések, az alertek száma tagállamonként, és az elmúlt 10, eh, az elkövetkezendő 10 évben 75 eh, milliót várunk, eh, tehát a rendszer eléggé nagy, eléggé bővíthető, annak érdekében, hogy a közeljövőben ne kelljen kapacitás bővítést kérni, tehát stabil, stabil környezetben működhet az adatokra vonatkozó kritériumok, ki van benne a rendszerben? Tagállami állampolgárok és külsősök is. Hamisított bankkártyák, hamisított útlevelek, hamisított igazolványok, bankjegyek, stb. ezekről szóló figyelmeztetések szerepelnek. Az Európai új Uniós állampolgárok adatai szerepelnek ebben, illetve az Európai Elfogatási Parancs alá tartozó személyek a harmadik országból is, aztán eltűnt személyek, eltűnt gyermekek, tehát segít, tud, segíteni tud a rendszer az eltűnt személyek felkutatásában is. Az utolsó kérdés, ha jól emlékszem, hogy SZISZ 2-es információkat át lehet -e adni harmadik országoknak? Nem. egy teljesen világos garancia van. Ami a tanulmány közétételét illeti, Lechner urat eh, kérdezték meg erről. Ez megint csak a Digi Home mm, kérte ezt a tanulmányt, tehát onnantól kezdve, hogyha a záró jelentést megkapjuk, megkapjuk, megkapjuk, ezt megosztjuk az Európai Parlamenttel és az IPS-szel is. Köszönjük szépen, nagyon konkrét és világos válaszokat kaptuk, akkor most megadom a szót Kárkov úrnak. Uh, well, thank you, Chair. I'm not sure that uh, there was... Köszönöm szépen, nem is tudom, hogy volt olyan kérdés, amit közvetlenül nekem intéztek, hogy amire a kollégám nem válaszolt volna. Ami a sziszes kérdéseket illeti, csak meg tudom erősíteni azt, amit Tudorecs a kollégám elmondott, május 9 a monitoring időszak vége, ez tehát a céldátum, és a bizottság minden egyes szerződéses feladatkört átad az ügynökségnek, tehát május 9-től az ügynökség hozzáfér majd ezekhez az adatokhoz, és akkor ezeket fel is lehet használni majd, illetve el lehet indítani a változtatásokat a rendszerben azon igények alapján, amiket a tagállamok elmondanak. Köszönöm szépen, Lechner úr a következő válaszadó. Köszönöm szépen. Én is megpróbálok egyesével válaszolni a kérdésekre. Először is a tanulmányban megnéztük azokat az előzetes következtetéseket, amiket már alkalmazhatunk, de hogy mi hiányzik, hát igazából az hiányzik, hogy legyen egy dokumentum azzal kapcsolatban, hogy mi az az eredmény, amit elérhetünk. Tehát tulajdonképpen az egy első lépés, hogy itt beszámolhatunk ezekről az eredményekről, de magának a tanulmánynak a szövege még hiányzik. A tanulmány egyébként megfelelőképpen lezárult, és nagyon jól érthető eredményekkel zárult. Ami a tanulmány elérhetőségét illeti, ez valószínűleg augusztusban lesz majd hozzáférhető. Na most, hogy ez miért tart ilyen sok ideig? Hát ez azért tart olyan sok ideig, mert az új lenyomat adatok rendkívül érzékeny adatok, és még természetesen más kérdések is kapcsolódnak ehhez a kérdéskörhöz. Itt vannak a már létező adatok, a létező adatokhoz való hozzáférés Portugáliában, hogyan lehet ezekhez hozzáférni, mit lehet ezekkel tenni, mindezt még jogi szempontból tisztázni kell. Az adatvédelmi biztos, a portugál adatvédelmi biztos, a portugál kormány, és nem csak a belügy és külügyminisztériumok szintén részt vettek ebben a munkában, sőt a portugál kormány létrehozott egy külön bizottságot is azzal kapcsolatban, hogy hol lehet ezt a tanulmányt elvégezni, milyen adatokat lehet felhasználni. És hát mégiscsak a válság közepén járunk, aztán a portugál kormányt újra kellett választani, úgyhogy mindent kezdhetünk megint a KH-tól, hogy az új kormányjal is megegyezzünk mindenben. Ez is eléggé késleltette az eljárást, úgyhogy az új portugál kormánytól megint mindenre engedélyt kellett kérnünk, úgyhogy elég lassan őrültek a malmok. A következő kérdés az volt, hogy van-e értelme annak, hogy bármilyen korú gyerektől új lenyomatot vegyünk, ez nem olyan kérdés, amivel foglalkoztunk a tanulmányban. A tanulmány csak azzal foglalkozott, hogy felismerhetőek-e és használhatóak-e az új lenyomatok, amelyeket egészen kicsi gyerekektől vesznek le. Tehát a portugál hatóságok nagyon kis gyerekektől is vesznek új lenyomatot, és nem azt vizsgáltuk, hogy van -e ennek értelme. Mi csak azt néztük meg, hogy ez lehetséges -e. Tehát megnéztük, hogy lehet-e gyerekektől új lenyomatot venni, de azt nem néztük meg, hogy ennek van-e értelme vagy sem. Ezzel nem foglalkozott a tanulmány, úgyhogy sajnos nem tudok kommentárt fűzni ehhez a kérdéshez, hogy van -e ennek értelme vagy sem. A következő kérdés az volt, hogy a gyermekek szüleit értesítették-e arról, hogy mire használják fel ezeket az új lenyomatokat és adatokat. A portugál hatóságok rendelkeznek ezekkel az adatokkal, és természetesen erre vonatkoznak a portugál adatvédelmi szabályok, amelyek kapcsolódnak az európai adatvédelmi rendelkezésekhez. Ezért is tartott olyan sokáig, míg el tudtuk érni, hogy hozzáférjünk ezekhez az adatokhoz itt ugye ezek olyan elektronikus adatok, amelyekkel kapcsolatban mi nem tudtuk visszakeresni, hogy kihez tartozik ez az adat, ezért nem fértünk hozzá teljes adatbázishoz, csak egy reprezentatív mintát kaptunk, és én úgy vélem, hogy ezekkel a korlátozásokkal ez megfelelt az adatvédelmi szabályoknak. Azt viszont nem tudom, és szerintem a portugál kormány se biztos, hogy tudja, hogy a szülőket értesítették-e vagy sem. A hatóságok természetesen kaptak engedélyt, ezért jogi szempontból tiszta az ügy, mert minden egyes hatóság zöld lámpát adott ehhez is. Nagyon szigorú követelményeket fűztek az adatok felhasználásához. A következő kérdése a publikációra vonatkozott, ezt már megválaszolta a kollégám. Ezen kívül azt is megkérdezték, hogy arra is alkalmasak-e ezek az új lenyomatok, hogy valakinek a korát megállapítsák, hogy 18 évesnél idősebb vagy fiatalabb. Ezzel kapcsolatban sajnos semmit nem tudok elmondani, ez nem volt tárgya a tanulmányunknak. Ez egy teljesen más kérdés, lehet, hogy utána később beszélhetnénk erről. Szóval nem nagyon értettem a kérdést, tehát hogy az volt a kérdés, hogy az új lenyomatból meg lehet -e állapítani, hogy az illető gyerek 14 éves vagy 15 éves? Úgyhogy nem tudok sajnos erre választ adni. Köszönöm szépen. A negyedik panel előadónknak fogom most megadni a szót Belszer úrnak, hogy ő is szóljon hozzá. Hogyha esetleg vannak kiegészítő kérdések, visszatérő kérdések, akkor ezeket majd még fel lehet tenni, de minden esetre most Belszer úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre. Valóban a Le Parisien 2011. decemberi számából idéztem ezt a bizonyos számot, hogy valóban ilyen sok nagyszámú elektronikus dokumentumot állítottak ki hamis forrás dokumentum alapján, arra vannak EU-s adatok is. A számok amelyeket az határok és hamis dokumentumok tanácsi munkacsoport dolgozott ki. Ott 4, 7, illetve 800 ezer hamis dokumentumról beszéltek, egész pontosan ezt nem lehet tudni. Hollandiában is vizsgálatok folytak erről. Egy viszonylag rövid időszakban körülbelül ezer embert találtak, akik a hágai polgármesteri hivatalban legálisan ott tartózkodó EU polgárként jelentkeztek be, és valós, nem volt hamis az útlevelük, de hamis forrásdokumentum alapján állították ki. Egy komputerrel és tintasugaras print készült dokumentumok voltak, és csak beható vizsgálatán derül ki sokszor, hogy a dokumentum hamis. Hollandiában, tehát kb. ezer ilyen ember maradt, aki eredetileg Észak-Afrikából vagy a Karibi térségből származott, és a rendőrség kihallgatás során kiderült, hogy több évig illegálisan tartózkodnak francia, tartózkodtak Franciaországban, azután hamis könyvi kivonattal, kivonatot szereztek a prefektúrán, tehát ilyen, és ilyen hamis forrás dokumentummal állítottak ki maguknak, immáron nem hamis útlevelet. Hogy hány eset van Hollandiában a francia hatóságoktól 4000 esetről kaptunk el tájékoztatást, tehát hamis forrás dokumentum alapján állítottak ki úti okmányokat, és a francia hatóságok megpróbálják visszaszorítani ezt a problémát. Translation. Mike. Én azt mondtam, hogy a 400 hamis útlevél az mégse 1 millió vagy másfél millió hamis útlevél.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 Ezt Hollandiában találtunk 400-at, és a francia hatóságok maguk mondták azt, illetve ebben az újságcikkben is fél, uszkve egy millió olyan útlevéről esik említést, aminek az alapján, amiket hamis forrás dokumentum alapján állítottak ki, és ezt nem cáfolták a francia hatóságok, hogy most ez 400 ezer, vagy 600 ezer, 800 ezer, ezt nem lehet tudni, folyik a vizsgálat a francia hatóságnál, de hogy nagyon sok sok ilyen útlevél van, francia útlevél forgalom van, amint hamis forrás dokumentum alapján állítottak ki, az biztos. Ez a francia példa a legismertebb, de nem csak Franciaországban van ilyen, hanem nagyon sok országban, sok EU tagállamban igaz az, hogy útlevelet kaptak olyan emberek, akik erre tulajdonképpen nem voltak jogosultak. Okay, we come close. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a második szekciót lassan lezárhatjuk, és 10 óra 45-kor kezdődik majd a harmadik panel. Nielsen úr, Zsanevoz és Butarelli úr a meghívottjaink. Van még néhány időnk, úgyhogy ha valakinek van kiegészítő kérdése, azt most még fölteheti. Hogyha nincsen, akkor 10 perc szünetet tartunk, és 10.45-re várjuk a harmadik szekció meghívott vendégeit, a jelenlegi vendégeknek köszönjük a részvételt.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

Good morning, ladies and gentlemen. Let's start with uh, our third and last session on the further developments. And, uh... Kedves kollégák, akkor kezdjük a harmadik részt. További a dolgok további alakulása. Három vendégünk van. Julian Sandebo, egy tudományos intézettől, Henrik Nielsen a DG Home-tól és Giovanni Buttarelli az Európai Adatvédelmi Hatóságtól. Meghallgatjuk ezt a három előadást, aztán Renate Sommer és Ian Enciu fognak reagálni az Európai Parlament részéről. Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, és az elnök bekapcsolja a mikrofonját, de megadja a szót Sándebó úrnak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az elkövetkezendő 15 percben beszámolok egy egy tanulmányról, amely az adatbázisokról a, öm, és a határrendszerekről, illetve az intelligens határrendszerről szól. A legfontosabb területre eh, szeretnék először kitérni. Az intelligens határok hogyan illeszkednek a jelenlegi eh, bel- és igazságügyi adatbázisokban, eh, hogyan tudjuk ezt értékelni, és milyen kihívások előtt állunk. Kulcsfontosságú kérdésekkel kezdenék. Először is <clears throat> három kulcsfontosságú témát vetett föl a tanulmány. Az egyik a visszafordíthatóság, a szükségesség és az eredetiség. Visszafordíthatóság, ez egyes javaslatok, amelyeket benyújtásra kerültek, ezeket már régóta benyújtották, 2004-es vízuminformációs rendszerről szóló javaslatban már szerepelt eh, egy ilyen javaslat, és ezt elvetették a VIS eh, érdekében. Eh, tehát más utat kellett választani. A szükségesség, tehát, hogy új adatbázisokra szükség van-e az intelligens határok érdekében, az, hat, az intelligens határok az, a sziszt és a vízt egészítik ki. De ugyanez a szükségesség, mint ami az európai polgárok aggodalmaival kapcsolódik össze a demokratikus társadalom jó működése szempontjából. Eredetiség az utolsó. A jelenlegi intézkedések vajon a jogi eh, értékeket és kötelezettségeket lefedik-e, amelyek az európai szerződésekben eh, szerepelnek. A jelenlegi javaslatok, például az intelligens határcsomag és az EU PNR eh, egyezmények, ezek olyan kezdeményezésekből indultak ki, amelyeket az Európai Unió partnerei, például az USA és, az, és Ausztrália vetettek fel, tehát ezek kérdés, hogy igazodnak-e az Európai Unió elvárásaihoz, szükségleteihez. Ebben az összefüggésben a tanulmány azt a kérdést teszi fel, hogy a bel- és igazságügyi adatbázisoknak milyen hatása lehet erre a rendszerre. Az adatvédelmi kérdések fontos kérdések, de ez nem elegendő. A kulcsfontosságú kérdés az az, hogy meg kell vizsgálni a diszkrimináció kérdését, és az Európai Uniónak a diszkrimináció mentesség irányába tett erőfeszítéseit. Kezdetnek a legfontosabb eredményekkel kezdeném, azzal kapcsolatban, hogy az intelligens határok hogyan illeszkednek a JHA adatbázisba. Az, a, az intelligens határ projektet nem lehet iz, izoláltan megvizsgálni, meg kell nézni azt, hogy ezek milyen hatással vannak, és mennyiben kapcsolódnak, vagy integrálódnak a belis igazságügyi jogszabályokhoz. Egy olyan tendencia merült fel, mely szerint minden új intézkedést, amelyet adatvédelmi, illetve adatfeldolgozással hoznak összefüggésbe, annak érdekében nyújtottak be, hogy a hézagokat kitöltsék. Szám, egy intézkedés csomag merül itt fel, amely a területi határokon és a jogi rendek határain átlép. Tehát 25 meglévő és hamarosan bevezetésre kerülő belis igazságügyi adatbázist kell itt figyelembe venni. Persze nem csak ilyen adatbázisok vannak, nincsen egységes jogi definíció azzal kapcsolatban, hogy mi az belis igazságügyi adatbázis. A, div- a sokszínűség ellenére vannak közös pontok is, amelyek az általános politikai trendeket segítenek megérteni. Ezek a következők. A adat megosztáson alapul a rendszer, ez alapvető az európai biztonsági stratégia elvárja ezt támogatja vagy szolgálja ki a rendelkezésre állás és az interoperabilitás, tehát az adatbankok összeköthetőek. Mind a mellett meg kell jegyeznünk azt, hogy sem az interoperabilitás, sem a rendelkezésre állás nem jogi koncepció. Másodszor az adat, a bel- és igazságügyi adatbankok kidolgozása megosztott, szétosztott adatfeldolgozást feltételez, nincsen központosított, egységes európai adatbank menedzsment, hanem sokkal inkább megosztott adatfeldolgozás és adatbankok vannak. Az a feltételezés, hogy a decentralizált szerz, szervezés mindenképpen pozitív, ez félrevezető. Az adatokhoz való hozzáférés Elnézést, egy képviselő megszakítja a hozzászólót, és a tolmácsok is szeretnének szólni, hogy a hozzászóló olyan sebességgel beszél, amit nem lehet tolmácsolni. Sajnos ezt nem tudjuk, nem tudjuk fenntartani ezt a tempót. Kérem, egy kicsit lassabban beszéljen. Tehát pontosabb ez a megosztott adat feldolgozás. Ezt szétosztják, ez, ez, nem, garant, ez, ez nem garantál technikai korlátokat. A harmadik pont az adat feldolgozás célja. Ebben az összefüggésben a legtöbb adatfeldolgozási rendszer, több célú rendszer ez egy politikai eh, területhez tartoznak az adatbázisok, de ez csak preferenciát jelent, nem kizáróságot. Ugyanez vonatkozik a vízrendszerre és más eh, rendszerekre is. Végül az operációs és személyes adatokkal való összekapcsolódás szoros. Az, a JHA területen két területre oszthatjuk az adatokat, tehát az operációs adatok és a személyes adatok. Ez a az ad, a, a büntetés végrehajtási hatóságok feladata a, az anonimizálás az adatok felhasználása előtt. Ezen eredmények alapján három kulcsfontosságú területet szeretnék említeni. Az egyik a részletes beszámolás, egyes rendszerekben, például a Schengeni rendszerben, az Eurodac rendszerben jó az adat te, beszám, az adatokról való beszámolás, más projektekben pedig nem annyira. A második dolog azzal kapcsolatos, hogy ezek az adatfeldolgozási kezdeményezések hogyan kezdődnek. Ez általában korábbi intézkedésekre alapulnak. Végül pedig ezeknek az eredménye a tömeges feldolgozás fele megy az bel- és igazságügyi területen. Az USA és Ausztrália főleg eh, szeptember 11 után eh, erre tértek, erre tértek rá, azonban kérdés, hogy az Európai Uniónak ezt követnie kell-e. Egy rövid illusztrációt hadd mutassak a tömeges feldolgozással kapcsolatban. Az EU PNR eh, kezdeményezés, ez határ, összefügg a határ ellenőrzéssel és a a Smart Border, Border kezdeményezéssel látják, tehát hogy ezt nem lehet elszigetelten kezelni. Tehát az Európai Unió és a bel- és igazságügyi politikája intézkedés csomagjába kapcsolódik, ágyazódik ez. Most maga az intelligens határ kezdeményezésnek az értékelése. A kérdés technikai aspektusait nem fogom részletezni, erre más fog kitérni. Az intelligens határkezdeményezés három fő változtatást hoz. Az egyik a határellenőrzés automatizálása. Másodszor az adatfeldolgozás kiszélesítése, például a vízum rendelkező külföldiek, e, illetve egy intenzifikálás, e, intenzifi, intenzívebb e, ellenőrzés is felmerül olyan utazók számára, akik vízummal érkeznek. Ezek a három, ez a három terület három egyéb pontot vet fel. Egyrészt a bizonyítékokon alapuló jellemző, Az intelligens határ projektet az Európai Unióban és az Egyesült Államokban bevezetett intézkedésekre alapozzák. A US Visit program keretében ez a kezdeményezés nagy kritikát kapott, főleg az amerikai hatóságoktól, mert ez rendkívül költséges. A kérdés az az, hogy az Európai Unió hogyan tud, mit tanulhat ebből a részletes um, sikertelenségből az USA részéről. És hogy ezeket a, ezt a megfelelő határidőn belül le tudjuk vonni ezeket a hat, tanulságokat. A javaslatok költség közve, következményei is fontos szerepet játszanak. 2008-ban az Európai Bizottság benyújtott az entry-exit rendszerre egy 20 milliós költségvetési tervet két-három eh, év elteltével eh, hozzáadtak ez 6 milliót, meg 30 milliót, és egyéb több milliót különböző eh, területekre. Tehát végeredményben az éves költségeket 180 millióra tornázták fel a tervekben. Végül a harmadik terület az ellenőrzés kiterjesztése a határ mögötti eh, ellenőrzésekre is. az, az utasokat a, a határ előtt és után ellenőrzik, a határ maga az csak egy ellenőrzési pont. Ennek eh, nagyon fontos hatásai vannak a kihívásokra vonatkozóan. Ezek a kihívások, ahogy már elmondtam, ezek két területre vonatkoznak. Ez egyik az adatvédelem, a másik pedig a diszkrimináció. Az adatvédelem rendkívül fontos, és a magánélet védelme, de nem elegendő. Természetesen a széles körű adatfeldolgozás, amely szerepel ebben a kezdeményezésben, ez az eredeti szándéka, és az Európai Unió alapjogi kartájának hetes pontjában szerepel az adatvédelem, ennek nyilván meg kell felelni. A jogi biztons, jogbiztonság kérdése és a megfelelő jogsegély elengedhetetlen. A multiplikációs adatfeldolgozási rendszerek meg kell, hogy feleljenek a cél korlátozási kritériumnak. A második rész a mentességre vonatkozik. A harmadik országokból érkező személyek eleve önmagukban még nem tartoznak az Európai Uniós mentességi szabály alá, de vannak olyan Európai Uniós mentességi előírások, amelyek vonatkoznak harmadik országból érkező személyekre. Az előadó sajnos egy picivel se beszél lassabban, úgyhogy nagyon nehéz követni ezt a tempót. Ami az etnikai és a fai hovatartozást, szexuális orientációt, kort, nevet és szint életi, a diszkrimináció mentesség vonatkozik itt mindenkire. A diszkrimináció nemzetiség alapján a következő pont, amit említenék. Nagyon nehéz látni, hogy hogyan lehet határellenőrzéseket eh, végezni, amely nemzetiségen eh, alapuló diszkriminációt valósít meg. A, a határellenőrzés szempontjából nagyon fontos, hogy önmagában a nemzetiség ne legyen diszkriminációs eh, kiváltó ok. Aztán az automatikus határ ellenőrzés Ez abból indul ki, hogy az utazókat kockázatos és kevésbé kockázatos csoportra osztják. Az tömeges adatfeldolgozás és az automatizálás a statisztikai diszkrimináció kihívását is felveti, tehát ez arra vonatkozik, hogy statisztikailag levont tényezők alapján valakit kockázati csoportba sorolnak. Yes. And um, So do you, do you want me to repeat the, uh, the definition of it? It's available in the... Uh... Itt látják a definíciókat. Vous parlez trop vite pour les túl, túl gyorsan beszél, mondja a hozzászóló, a parlamenti képviselő, és a, kép, és a tolmácsok is csatlakoznak ehhez. Ez képtelenség tolmácsolni, sajnos rendkívül nem csak fárasztó, hanem fizikailag képtelenség. Elnézést kérek, mondja az előadó, elnézést kérek a tolmácsoktól és a hallgatóságtól, a tanulmányban amúgy is megtalálható, amit elmondtam, úgyhogy ezt ki um, osztjuk. Ami pedig az ajánlásokat illeti, ezek az ajánlások, ezekben szerepelnek az, hogy, hogy hogyan kell a bel- és igazságügyi adatbázisokkal és az, és az intelligens határ programmal kapcsolatos adatfeldolgozási kérdéseket megközelíteni. Éves beszámolásra van szükség az adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatban, és ez egy nagyon fontos pont, mert jelen pillanatban nem igazán látjuk, a, nem látjuk át teljes mértékben az egész folyamatot. Az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek együtt kell működniük ezen a területen. Ez a beszámolási feladat, ez egy evidencia alapú döntéshozást tesz lehetővé, vagy új eh, rendszerek bevezetést. A legfontosabb és utolsó pont a tanulmányban szereplő ajánlásokban a profilok létrehozása és ennek a jogi definíciója. Milyen típusú profilkészítés a tilos, és melyik az a profilkészítés, amely tolerálható, és milyen kockázatokkal? Ezt világosan meg kell határozni az automatizált határellenőrzési és adatfeldolgozási rendszerekre való kilátással. Végül pedig, ami az adatvédelmi kérdéseket életi, eh, ezek eh, és a magánélet védelmét, ezek rendkívül fontosak, de nem elegendőek. És a diszkrimináció mentességet eh, is vizsgálni kell az adatvédelmi, illetve a határ ellenőrzési kontextusban. Köszönöm. Thank you, Mr. Jean Debo. Um, then we move to the presentation of the Köszönöm szépen. Lépjünk tovább. Az Európai Bizottság képviselője következik. Ő az intelligens határcsomagról fog beszámolni. Henrik Nielsenről van szó a DG Home berkeiből. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek ezeket a javaslatokat, amelyeket néhány héttel ezelőtt mutattunk be egyébként, amikor ezeket elfogadta a bizottság. Először is az általános célkitűzését szeretném elmondani ennek a csomagnak. Arról van szó, hogy a külső határok ellenőrzését szeretnénk megerősíteni. Ugyanakkor szeretnénk gyorsan és zöggenőmentessé tenni az utasok számára a határok átlépését. Mindezt természetesen egy szélesebb kontextusban kell nézni, hiszen egyrészt magas szintű biztonságot kell elérnünk a külső határokon, mivel hogy a Schengeni zónában utána már nincsenek belső határellenőrzések. Először is nézzük, hogy mi a regisztrált utazó program. A regisztrált utas programnak tulajdonképpen az a lényege, hogy először is itt vannak azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik rövid időre érkeznek, rájuk egy one size fits all program vonatkozik, aztán itt van a minimális ellenőrzés az EU-s állampolgárokra nézve, illetve a komoly és átfogó ellenőrzés, ez csak ugye bizonyos kategóriákra vonatkozik. Aztán itt van a helyközi határátlépés, ami ugye mindig kis határforgalmat jelent rájuk, természetesen más szabályok vonatkoznak, és itt is megvannak a harmadik országos állampolgárokra vonatkozó szigorúbb ellenőrzések meg kell nézni, hogy valaki életében először szeretne belépni az EU-ba, mondjuk egy harmadik országos állampolgár, vagy már 22-szer jön és megy. Egyébként általánosságban elmondható, hogy növekednek a határátlépések, és ez, ad, és ez azzal fenyeget, hogy megnövekszik a várakozási idő, hiszen a tagállamoknak nincsen meg sokszor a megfelelő kapacitása több kapacitásra lenne szükség, és meg kellene találnunk azokat a lehetőségeket, amikkel el lehet különíteni a különböző utas csoportokat, hogy kik azok, akiket nem kell részletesen előrizni, és kik az, akiket kell, amikor be akarnak lépni az EU-ba. Na most, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban? Van egy előzetes vizsgálat, egy előzetes screening. Először is megnézzük azokat, akik gyakran jönnek az EU-ba a harmadik országból, vagy pedig akik hosszú ideig tartózkodnak az Európai Unióban, ők a regisztrált utasok, őket nyilván csak egy egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá a külső határokon. Ez az egyszerűsített ellenőrzés igazából ugyanaz lesz, mint amit ma az EU-s állampolgárokra alkalmaznak a külső határokon. Ezt össze is lehetne hasonlítani a vízumpolitikával, hiszen vannak olyanok, akik többszöri belépésre jogosító vízumot kapnak, mert többször jönnek-mennek az Európai Uniós valamilyen külső ország között. Tehát meg kell nézni a határon, hogy valaki egy egyszerű, be, egyszerű belépésre vagy egy többszöri belépésre jogosító vízummal érkezik, és hogy akkor őket ugyanúgy kell-e ellenőrizni, vagy pedig aki először érkezik, azt szigorúban kell ellenőrizni, mint olyas valakit, aki évente többször is belép az EU-ba. Meg kell néznünk ezeket a rendszeres utasokat, őket be kell tudnunk azonosítani, és ez végül is nem függ attól, hogy melyik harmadik országból jönnek. Tehát ez a regisztrált utas, illetve gyakran utazó utas kategória bármilyen harmadik országra vonatkozhat, és itt nincsen semmilyen viszonossági elv, tehát hogy függetlenül attól, hogy az EU-s utasokkal hogyan bánnak az adott harmadik országban, kapnak-e egyszerű ellenőrzést vagy sem, attól még egy harmadik országos állampolgár kaphat nálunk egyszerűsített ellenőrzést. Itt igazából egy személyre szabott megközelítésről van szó, nem arról van szó, hogy egy adott harmadik országnak minden állampolgára egyszerűsített ellenőrzésen menne csak át, hanem mindig az adott személyre lebontva kell megállapítani, hogy egyszerű vagy szigorú ellenőrzésre van szükség. Vannak egyébként új eszközeink is, amelyek felgyorsítják a határátlépést, ezeket az elmúlt években teszteltük. Ilyen, ilyenek például az automatikus kapuk. Ezek a kapuk nagyjából ugyanazt a munkát végzik el, mint egy egyszerűsített ellenőrzés, amikor egy határőr maga végzi el az ellenőrzést. Ezek az automatikus kapuk egyelőre csak az Európai Uniós állampolgárok számára nyitottak, ugyanis ezt a minimális ellenőrzést csak EU-s állampolgárokra lehet alkalmazni. Az eredmények jók, a befektetés megtérülése jó, ez jelentősen lecsökkentette a várakozási időt, és ezzel az új eszközzel, például a nagy repülőtereken jól lehet kezelni azt, amikor egyszerre sok utas érkezik. Nyitottak vagyunk arra, hogy esetleg harmadik országok állampolgárai is használhassák ezeket az automatikus kapukat, ezt még vizsgálnunk kell, ez egyelőre még nem elérhető. Az automatikus kapuk mellett természetesen megmarad a manuális ellenőrzés is, és a regisztrált utasok, mint mondtam, ugyanolyan egyszerűsített ellenőrzést kaphatnak, mint az Európai Uniós állampolgárok. Ráadásul a regisztrált utasok ugyanabba a sorba is beállhatnak, ami csak az EU-s állampolgároknak van fenntartva. Ezt persze magán a határátkelő helyen minden egyes tagállamnak magának kell megoldania, hogy elkülönítsék ezeket a sorokat. A target csoportot elég nehéz pontosan megállapítani. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül 5 millióan jelentkeznek erre a programra. Ezt természetesen kumulatíve kell tekinteni, mert mondjuk a tagság, hogyha 5 évig tart, akkor elképzelhető, hogy összesen már 5 év múlva 25 millióan lesznek azon a listán, akiknek csak az egyszerűsített ellenőrzésen kell átesniük. Itt vannak ugye azok, akik hosszú távú tartózkodási engedéllyel bírnak az Európai Unióban, nyilván őket is át lehet sorolni ebbe a csoportba. Aztán nézzük a nyilvántartott utas programot. Úgy döntöttünk, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan fogjuk kezelni a személyes adatokat. Van egy token, és van egy központi adatbázis. A tokenen ketté választhatóak az adatok, az egyik az alfanumerikus adat, a másik pedig a biometrikus adatokat tartalmazza, és ezáltal igazából a biometrikus adatok felhasználását korlátozni tudjuk, tehát ezeket csak és kizárólag arra lehet felhasználni, hogy az adott határátkelő ponton nyilvántartott utas személyazonosságát beazonosítsák. Ezeket bűnöldözési célra nem lehet felhasználni, ezeket az adatokat, ezeket egyelőre kizárjuk, ezeket harmadik országnak sem lehet átadni, és ezen nem is gondolkodunk, tehát ez az opció teljességgel ki van zárva. Az intelligens határprogram második fontos része a kilépési-belépés az entry-exit rendszer. Az alapszabály a harmadik országos állampolgárok részére, akik rövid időre jönnek, ez egy három hónapos, hat hónapos periódusra van korlátozva. A tagállamoknak ezt a szabályt ellenőrizniük kell, és végre kell hajtaniuk. Itt egy kézi bélyegzés történik az útlevélbe, és innen lehet látni, hogy mikor lépett be az adott személy. Ez nyilván csak úgy működik, hogy amikor ezek a személyek belépnek, minden egyes esetben kézzel bebélyegzik a dátumot az útlevelükből, és amikor kilépnek, azt is bebélyegzik. Hát ezzel kapcsolatban vannak problémák, megint csak azokról van szó, akik gyakran utaznak, sokszor már nem férnek bele ezek a bélyegzők az útlevélbe, egymásra pecsételik őket, ott van egy oldalon 50 bélyegző, nehéz ezt elolvasni, nehéz kisilavizálni, hogy mikor lépett be utoljára. És ráadásul ez a három-hat hónapos periódus akkor nehezen is ellenőrizhető, amikor valaki elég gyakran belép az EU-ba és kilép. Úgyhogy egy elektronikus nyilvántartást kellene elvégezni a harmadik országos állampolgárokról, akik rövid időre jönnek. Az állandó tartózkodási engedéllyel brókat és a hosszú időre érkezőket természetesen ebből kizárnánk, tehát ez csak a rövid tartózkodások monitorozására szolgálna ez az új nyilvántartás. Így akkor automatikusan ez a rendszer ki is számolhatná, hogy még hány napja van hátra az adott személynek, mennyi ideig tartózkodhat még az EU-ban, és akkor ezt az információt rögtön meg is lehet osztani magával az utassal. A jelenlegi rendszerben ez eléggé bonyolult, ugyanis tegyük fel, hogy valaki megérkezik a határátkelő pontra, és megkérdezi a határőrtől, hogy az elmúlt, harma, hogy az elmúlt három hónapban már tizedszer jöttem, és akkor még hány napon van hátra, hát nyilván a határőr nem fog tudni nekiállni mind a 20 bélyegző közötti időszakot kiszámítani, és nem fogja tudni pontosan megmondani az utasnak, hogy még hány napig tartózkodhat az EU-ban. Aztán, hogy mi történik azokkal, akik nem tartják be ezt a határidőt, és a három hónap után is az EU-ban maradnak, a tagállamoknak megfelelő eszközöket kell nyújtani arra, hogy fellépjenek a túltartózkodók ellen. Az átmeneti időszak után ez a rendszer is használ már majd biometrikus adatokat, annak érdekében, hogy beazonosítsák azokat a személyeket, akik mondjuk elvesztették, vagy állítólag elvesztették az utazó dokumentumukat. A vízben már működött egy ilyen átmeneti rendszer, annak érdekében, hogy a külső határokkal rendelkező európai országok fel tudjanak készülni az új rendszerre, és hogy a biometrikus adatokat ettől az utas csoporttól is le tudják venni és fel tudják használni. Az entry-exit rendszeren belül is nagyon fontos az adatvédelem, és egy aspektus különösen nagyon fontos, ezt részletesen meg is vizsgáltuk, és végtelen vitákat folytattunk erről a bizottságban. Ez a bűnöldözési célokra történő felhasználása az adatoknak van nyilván olyan érv, ami arra utal, hogy ezeket az adatokat föl lehetne használni bűnüldözési célra, mondjuk valamilyen súlyos bűncselekmény felderítésében vagy megakadályozásában, de egyelőre úgy gondoljuk, hogy nincsen megfelelő mennyiségű konkrét adat a kezünkben ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy arányos és szükségszerű lenne ezeknek az adatoknak a kiadása bűnüldözési célra. Tehát a válasz egyelőre nem. Egy felülvizsgálati záradékot felvettünk a szövegbe, és egyelőre azt mondjuk, hogy a rendszer működésétől számított két éven belül újra meg fogjuk vizsgálni, hogy hogy működik az entry-exit rendszer, illetve meg fogjuk vizsgálni a vízum információs rendszer tapasztalatait, és akkor majd megnézzük, hogy a bizottság előáll-e egy új javaslattal, hogy bűnöldözési célra is föl lehet-e használni az entry-exit rendszer adatait. Aztán itt van az adatok tárolásának időszaka. Mi úgy véljük, hogy a minimális tárolási időszak 6 hónap. Ez a 6 hónap igazából megfelel ugye a legális 3-6 hónapos tartózkodásnak, tehát minimum 6 hónapra szükség van, hogy ellenőrizni tudjuk az adatokat. Ezen a minimumon alapvetően nem kívánunk túllépni, tehát a legális utasok adatait 6 hónap után lehet törölni. Szükség van nyilván kivételekre azok esetében, akik nem hagyják el a Schengeni zónát 6 hónapig, az ő adataikat 5 évig meg lehet őrizni. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor valaki esetében úgy véljük, hogy nem hagyta el az Európai Uniót, akkor ebben az esetben is meg lehet tartani az adatokat, vagy tárolni lehet az adatokat hosszabb ideig, mint 6 hónap. Ami az adatok megosztását és átadását illeti, hogy bizonyos körülmények között át lehet-e adni ezeket az adatokat harmadik országoknak, itt a körülmények ugyanazok, mint a vízre nézve, például az adott esetben egy visszafordítási eljárás lefolytatása. Aztán a két rendszer közötti kapcsolatról is szeretnék néhány szót szólni. Elhangzott, hogy az entry-exit rendszer igazából felváltja a bebélyegzést az útlevélbe, tehát ez automatikussá teszi azon harmadik országos állampolgárok belépését, akik részei a nyilvántartott utas programnak. Az entry-exit rendszer nélkül nem tudnánk tovább menni, mint egy félautomatizált rendszer a nyilvántartott utasok számára, és ez nem elég és még néhány általános megjegyzést szeretnék elmondani. Technikai szempontból nézve a rendszer kidolgozásáért az új Tallini IT ügynökség felelős. Ugyanazt a technikai platformot fogják majd felhasználni, mint ami most a vízben már működik. A biometrikus adategyeztetés például ugyanúgy felhasználásra kerül majd az új rendszerben, mint a vízben. Van viszont egy különbség a jelenlegi rendszerhez képest, ez pedig az, hogy ezeknek az új lehetőségeknek a végrehajtása ugye nem indul el addig, míg a társi jogalkotók erről meg nem egyeztek. Tehát meg kell néznünk, hogy a társi jogalkotók milyen javaslatot dolgoznak majd ki. Az új rendszerrel kapcsolatos elvárások természetesen le kell, hogy záruljanak, mielőtt maga a technikai fejlesztés kezdetét veszi. Végezetül pedig beszéljünk a költségekről. Nagyon költséges rendszerekről van szó. A belbiztonsági alapból 1,5 milliárd euró áll rendelkezésre mind a két rendszerre nézve. Ez nem csak a kifejlesztésre vonatkozik, a központi részek és a tagállami részek kidolgozására, hanem a rendszer fenntartására és működésére is jut majd ebből a pénzből az elkövetkezendő három-öt évben, úgyhogy ez egy elég összefogó jellegű all-inclusive költségbecslés és valószínűleg a két rendszer elindításához ennek az összegnek a fele is elég lenne, tehát marad majd pénz a fenntartásra az elkövetkezendő években. Meg lehet nézni a hatástanulmányt, megnéztük a különböző opciók költségvonzatát, a kidolgozás és a működtetés szempontjából, megnéztük azokat a technikai felépítményeket, amelyekből választani lehet. Igazából óriási költségkülönbségek nem voltak a különböző opciók között, tehát nem volt egy, ami mondjuk rettentően olcsóbb lett volna, mint a másik, nagyjából ugyanott mozognak a költségek. Igazából azon lehet spórolni, hogy a két rendszer kifejlesztését párhuzamossá tesszük. Hogyha megnézzük a becsléseket, akkor természetesen minden attól függ, hogy a következő MFF hogyan alakul, úgyhogy ezért sem tudunk még semmi véglegeset mondani. És az utolsó megjegyzésem pedig az lenne, hogy ez az egész rendszer hatalmasnak, bonyolultnak és költségesnek tűnik, ez mondjuk így is van, de figyelembe véve, hogy mekkora a Schengeni régió, amelynek most már fél milliárd lakosa van, több száz kilométer határ, és úgy gondolom, hogy figyelembe véve, hogy mekkora a Schengeni zóna, és figyelembe véve azt, hogy ezt megfelelőképpen kívánjuk kezelni, valószínűleg nagy összetett és költséges rendszerekkel lehet csak ezt megoldani. Köszönöm, Nészen úr. Butarelli úr az adatvédelmi biztos helyettes a következő előadónk, az utolsó a listán. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy minket is meghívtak, hogy részt vehetünk ebben a vitában az intelligens határcsomaggal kapcsolatban. Ugye informatikai társadalomban élünk, és ennek tükrében mondhatom, hogy az adatvédelmi biztos hamarosan elfogad, majd kiad egy határozatot, vizsgálja, hogy az új rendszer megfelele az arányosság és egyéb adatvédelmi elveknek. A tavaly augusztusi elemzésünk óta tovább elemezzük adatvédelmi szempontból ezt a javaslatcsomagot. Készült egy tanulmány a bel- igazságügyi adatbázisról. Hálás vagyunk a bizottságnak, hogy ilyen alaposan elemezte a jelenlegi és jövőbeni intézkedéseket, amelyek a bel- és igazságügyi területen születnek meg. Szeretnénk Önöket arra biztatni, hogy még azon is gondolkozzanak el, hogy az információcsere és a nagy informatikai rendszereket az EU-ban hogyan kellene kifejleszteni a jövőben. Tegnap Coelho úr beszédét hallgattam, és nagyon tetszett, amikor azt mondta, hogy minden új eh, kezdeményezés alapja eh, korábbi gondolkodás eh, kell, hogy legyen arról, hogy hogyan tudjuk optimalizálni a jogi eszközöket, és azokat az adott bázisokat és jogi eszközöket, amelyek már léteznek, mielőtt újakat létrehozunk. A gondolkodás során természetesen a költségekről is eh, kell gondolkoznunk, eh, nem csak gazdasági szempontból, hanem adatvédelmi az egyének jogainak a szempontjából. Azután itt van a közbiztonság kérdése, és amikor figyelembe vesszük, hogy ez a két javaslat eh, hatalmas mennyiségű egyéni adatfeldolgozását jelenti, akkor világos, hogy az adatvédelem mennyire fontos. Nielsen úr említette a hatásvizsgálatot is, aminek mi, mi nagyon örülünk, hogy szükség van-e ilyen hatalmas adatmennyiség gyűjtésére, ez még mindig több kérdést felvet és például az entry-exit rendszer felhasználása az illegális migráció elleni küzdelemben a, vagy a illegális tartózkodók a kérdésköre egy olyan ügy, amivel a hatásvizsgálat is foglalkozott, és leszögezi, hogy világos, hogy a a bevándorlók túlnyomó része olyan, aki a tartózkodás engedélye lejárta után nem hagyja el az EU-t. A szabálytalan bevándorlók nagy számban tartózkodnak jelenleg is az EU-ban és azt elemezzük, hogy vajon plusz információt gyűjthetünk el mm, róluk, de inkább anonimizált és nem személyes adatokon nyugvó információkban gondolkozunk. Szeretnénk jobban megbecsülni, hogy a szükségesség és arányosság elve érvényesül-e, Elég nehéz megbízható információt gyűjteni a szabálytalan migrációról. És kérdés az is, hogy a tagállamok és az EU ennek alapján hogyan alakítják majd a bevándorlási politikájukat. De miután nincsenek megbízható adatok, a jelenség leküzdésére irányuló intézkedések lehet, hogy nem hatékonyak vagy aránytalanok. Az egyének eh, jogaiba történő beavatkozás csak nagyon eh, szilárd alapokon lehet eh, megtenni a szükséglet elvének a betartásával. Ezért még elemeznünk kell, hogy ez az intelligens határcsomag hogyan, milyen kölcsönhatásban van más olyan intézkedésekkel, amelyeknek a célja, hogy nyomon követik a Schengeni területre beutazott utasokat. 1997-es Schengeni egyezmény az illegális tartózkodók esetében megtiltja az újbóli beutazást. Itt a Rátérnék a biometrikus adatokra. Több alkalommal tapasztaltuk már, hogy a biometrikus adatok alkalmazása előnyös, de szükség van nagyon szigorú garanciákra is. Az alfanumerikus adatok első lépést jelentenek a későbbi biometrikus adatok alkalmazásában az entry-exit rendszer alfanumerikus rendszer lesz, és csak egy idő után áll át az új lenyomatrendszerre. Kellenek garanciák, például a tagállamok kötelesek egy fallback eljárást életbe léptetni, a biometrikus adatokat csak konkluzív bizonyítáknak lehet tekinteni, hogy hozzáférhessenek az adathoz a bűnöldöző hatóságok. Nielsen úr nagyon világosan fogalmazott erről, ebben a stádiumban nem gondolunk erre. A javaslat majd az anti-exit rendszer első értékelése után újra meg kell vizsgálni ezt a kérdést, eh, az az való hozzáférés bűnöröző szervek számára, illetve a harmadik országoknak történő adatátadás kérdését. Minden érdeket figyelembe kell venni, és egyensúlyt kell teremteni ezek között, és nem lehet alapértelmezésben megadni a lehetőséget a bűnüldöző hatóságok hozzáférésére. Most ez a kiinduló pont. Vannak más tapasztalataink is, amikor is a bűnüldöző szervek hozzáférhetnek eh, nagy eh, informatikai rendszerekhez, amelyek eh, olyan személyek adatait tartalmazzák, akik nem követek el bűncselekményt, de egy ilyen hozzáférés megadását nagyon alaposan meg kell fontolni mi elég kritikusan állunk hozzá eh, ahhoz, hogyha ez már tendenciaként megjelenne esetenkénti értékelésre van szükség minden ilyen típusú javaslat esetében. És ennek az elemzésnek az alapja egy eh, átfogó és jövőorientált eh, elképzelés kell, hogy legyen. A személyes adatok harmadik országnak történő átadása megint csak egy olyan kérdés, amit behatóan kell vizsgálnunk. Úgy ítéljük meg, hogy néhány rendelkezés esetében talán szükség lesz a szöveg átfogalmazására. Azután itt van a regisztrált ut- utasok programja, rövid, ígértem, hogy rövid leszek, de az írásos nyakomban találnak néhány észrevételt arról, hogy az új rendszernek milyen gyakorlati következményei lesznek, lehetnek például de facto diszkriminációt okozhat, vagy megnőhet a várakozási idő határellenőrzés során. Ezt is elemezzük majd a képzési program kezdeményezéssel együtt, amelyeknek az a célja, hogy tudatosabban lássuk a különböző szempontokat. Végül is az egyének jogaiba újabb beavatkozás történik ezzel a csomaggal, és jogi szempontból ez csak akkor legitim, hogyha nem csak szükséges, hanem arányos is egy demokratikus társadalomban. Majd hivatalos véleményt is elkészítünk, de addig is április 10-én szervezünk egy kerekasztal beszélgetés szakértőkkel az adatvédelmi biztos hivatalában. A Libes Szakbizottság elnökének is küldünk majd egy levelet, egy meghívást, és valamennyiüket meghívom természetesen, különösen a jelentéstevőket és asszisztenseit Részletekkel fogunk foglalkozni ezen a szakértői megbeszélésem. Tagállami szakértők is részt vesznek ezen, és a tapasztalataikat majd tovább elemzi a bizottság is. Mi is szeretnénk még további részleteket elemezni, mielőtt elfogadjuk hivatalosan is a véleményünket. Köszönöm szépen. Akkor először is megadom a szót a két jelentéstevőnek, miután megnyitom az általános vitát. Először Renate Zommer, az Entry-Exit rendszer jelentéstevője kap szót, és utána Andrew képviselő, aki a regisztrált utas program jelentéstevője, Zommer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a hozzászólóknak, szakértőknek, Teljesen világos az, hogy hogy biztosítanunk kell az Európai Unió külső határait. Tehát nagyon fontos a ki- és beléptető rendszer és a regisztrált utazók kezelése. Eddig nem volt azzal kapcsolatban semmiféle információ, hogy valaki hol lépte át a Schengeni határt. Ezt meg kell változtatnunk azzal, amiatt is, hogy egyre több vízumliberalizációs egyezményt kötünk harmadik országokkal, és természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy betartják-e a harmadik országok ezeket a vízum egyezményeket, vagy túl sokáig maradnak az állampolgáraik az Európai Unióban. Teljesen biztonságosá kell tenni az új technikai adottságokhoz igző határvédelmi rendszert. Azt is aláhúzták, hogy Folyamatosan növekszik a külső határokon a határátlépés, és ez egy olyan fejlődés, amely még tovább fog gyorsulni az elkövetkezendő időszakban a globalizációval. Ami a határátlépéseket illeti, minél egyszerűbbé és automatizáltabbá kell tenni a határellenőrzéseket, ez helyes, és ezt Botereli úr is említette, az illegális bevándorlást jobban vissza kell szorítani. A ki- és beléptetési rendszerrel kapcsolatos javaslataim ismertek. A világos hozzáadott érték, a ki- és beléptetési rendszerre, rendszer hozzáadott értéke abban állna, hogy ezeket az adatokat a teljes volumenében ki is lehessen használni. És ez azt jelenti, hogy ezeket a bűnüldöző hatóságoknak rendelkezésre állítjuk. Persze végig kell gondolni, főleg az adatvédelem szempontjából, hogy mennyire messze megyünk ezzel kapcsolatban. De ha rendelkezésre állnak az adót, adatok, akkor miért ne használnánk ki ezeket? Itt nem a kis bűnözökről van szó, hanem a szervezet bűnözés elleni fellépésről. Úgyhogy ezzel mindenképpen nagyon jó lehetőség lenne a bűnöldöző hatóságok támogatására. Én, az én véleményem szerint azt is végig kellene gondolni, hogy a rendszert nem kell-e kezdetektől fogva biometriára alapozni. Ezzel kapcsolatban felmerültek kétségek, de én azt gondolom, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a személyeket biztonságosan azonosítsuk. Mert mi történik, hogyha valaki a beutazás után megszüntette, vagy megsemmisítette az útlevelét, e, akkor viszont szükség van a biometrikus adatokra, hogyan tudnánk máshogy azonosítani a személyeket. Ami a regisztrált utazókra kidolgozott programot illeti, az Európai Bizottság egy token alapú rendszer mellett tette le a garast. Szerintem ez ugyan jól hangzik, de mégis itt bizonyos kérdéseket fel kell vetni. Főleg a további költségek szempontjából, a bürokrácia szempontjából, és emellett természetesen egy további veszteség, illetve öm, hamisítási kockázat merül fel. Nem lenne -e jobb az elektronikus öm, standardizált útlevelet használni, egyre inkább elterjedt az ez a standardizált útlevél, és ez lehetne az a token, amelyre alapul a rendszer, és akkor ezzel lemondhatnánk a csipkártyáról. A biometrikus adatokra visszatérve azt gondolom, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy önmagában az új lenyomat elegendő-e, vagy nem kell-e e, fényképet is még ebbe e, fölvedni, ami az e útlevelekben egyébként is e, bent van. Sajnos nincsenek tapasztalataink a tokennel kapcsolatban. A kérdés az az, hogy ez valóban megbízható rendszer-e. Jelen pillanatban nincs pénzünk, nincs túl sok pénzünk az európai kasszában, eh, hogy drága kísérleteket kezdeményezzünk a témában. További megfontolás, amely eltér az Európai Bizottság javaslatától, az, az amerikai ESTA rendszer, az elektronikus beutazási eh, jóváhagyási vagy engedélyezési rendszer, vajon egy ilyen rendszer az Európai Unión belül nem lenne-e jó? hogyha a eh, beutazók a beutazás előtt online eh, bejelentkeznének, és egy komplett IT rendszert dolgozhatnánk ki az összes határ átlépési pontra és a technikai lehetőségeket kihasználnánk teljes mértékben. Persze fontos, én magam is támogatom az adat, adatvédelmet, illetve a magánszféra védelmét, ami az adatok átadását illeti harmadik országoknak, itt ebben nagyon, ezt nagyon el kell, ezen nagyon el kell gondolkodnunk, a, ez a pont, ez a szakbizottság eléggé kritikusan foglal állást ezzel szemben. És erről ez felmerült ugye a intelligens határ programmal kapcsolatban is. Utareli úrhoz lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy az Európai Bizottság javaslatait most vizsgálják az adatvédelemre vonatkozóan. Mikor lesz ennek eredménye? Nekünk itt az Európai Parlamentben ezt véleményeznünk kell ugyanis. Végül pedig annyit mondanék hogy még el, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatait, ezek már nagyon, nagyon is aktuálisak, és nyilván egyértelmű hozzáadott értéket képviselnek az Európai Unió biztonsága és az utazók érdekei szempontjából. És azt is hangsúlyoznám, hogy végül is az intelligens határok rendszere biztosítja a szabad mozgást az Európai Unión belül, és a polgároknak és a biztonság érzését továbbítja. És a polgárok számára ez az egyik legfontosabb téma. Köszönöm. Köszönöm, Zomar úr, Encsi úr. Köszönöm szépen. Most először is szeretnék köszönetet mondani a meghívottaknak. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Természetesen ezek segítenek nekünk abban, hogy az elvi kérdésekre válaszoljunk az intelligens határ kérdéssel kapcsolatban. Persze még további elemzésre van szükség az Európai Bizottság javaslatait tekintve. Persze e, figyelembe véve azt is, hogy ezek a rendszerek e, új rendszerek, nincsenek tapasztalataink, nem tudunk összehasonlítást végezni. A legfontosabb kérdés, amelyet e, meg kell válaszolnunk, ez az, ezen intelligens rendszernek a ehhez mire van szükség, hogy ezt megvalósítsuk. Nagyon sokat tett az Európai Unió az elmúlt években az illegális migráció visszaszorítására, illetve az európai határvédelem erősítésére, biztonság javítására, a CISZ-re, a VISZ-re, az Eurodatra és más rendszerekre alapoztunk ennek során. Sajnos azonban meg kell állapítanunk, hogy az illegális bevándorlás elleni harcban hozott intézkedések során nem szabad szem előtt téveszteni azt, hogy a Schengenen belüli mozgást továbbra nem szabad korlátozni. A munkavállalók szabad mozgása rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy helyre kell állítani az egyensúlyt ezen a két eh, terület között, a mobilitás és, az, és a biztonság között. Nem lehet mobilitást biztosítani biztonság nélkül, de emellett demokratikus kontrollra van szükség, és megerősített, eh, megerősített felügyeletre. Most a Schengeni rendszer eh, kormányközi szinten működik, ez önmagában nem kielégítő. A felügyeleti, a határvédelmi eh, rendszerek biztonságát eh, tekintve el kell mondanom, hogy ezek is a Schengeni, rendszer érték, Schengeni értékelési rendszer alá kell, hogy tartozzanak. Ezek a rendszerek eh, korrekt módon kell, hogy működjenek. Ezért kell elmondani azt, hogy az én véleményem szerint az az előrelépés, amelyet tettünk, az intelligens határ csomaggal kapcsolatban attól függ függeni, hogy a Schengeni, rendszer érté- Schengeni értékelési rendszer mennyire jól működik. Ami pedig azt illeti, hogy szükség van az intelligens határcsomagra, fel kell tennünk a kérdést azzal kapcsolatban, hogy ez milyen többletértéket biztosít az Európai Unió számára. Igaz, hogy valószínűleg az utasok száma növekedni fog, és szeretnénk egyszerűsíteni a határátlépést, de mégis felmerül a kérdés, hogy ezek az intelligens határok vajon egyszerűsítik vagy bonyolítják a határátlépést. Nekem az a véleményem, az a benyomásom, hogy a határokon való várakozási idő növekszik. Ugyanis a digitális adatokat le kell adni ki és beutazáskor, és emellett egy hosszú kérdőívet is ki kell tölteni. És ez késedelmekhez fog vezetni, ugyanis az elektronikus rendszer nyilván nem hibátlan, úgyhogy előfordulhatnak itt hibák is. Ráadásul a gyűjtött digitális adatoknak a megbízhatósága is felmerül. Emellett az operációs költségek is fontos szerepet játszanak, tehát ezek 1 milliárd euróba is bekerülhetnek, de ez még nem foglalja magába az automatikus ajtóknak vagy kapuknak a költségét, amelyet a tagállamok viselnek, tehát több mint 1 millió, milliárd eurót használ az Európai Unió erre a célra, ahelyett, hogy más célokra használná ezt a pénzt, például az utazási dokumentumok, úti dokumentumok vagy a forrás dokumentumok biztonságának erősítésére. További kérdés, hogy mennyiben hasznos ez a be- és kilépítetési rendszer, és a regisztrált utasok rendszere mennyiben lesz működő működőképes. Meg kell vizsgálni ennek a rendszernek a célját, és ez nyilván ezzel ellenőrizzük a legális migrációt is. Azt gondolom, hogy ami az Európai Bizottság javaslatát illeti, ez önmagában jó, és a VISZ és sziszi rendelekre alapul, Azonban vannak olyan aspektusok, amelyeket még tisztázni kell, és ezeket említeném. Például az RTP-nek a más rendszerekkel való összekapcsolódása a sziszel és a visszel, illetve a kés beléptetési rendszerre. A, ami a regisztrált utasok programját illeti, azt gondolom, hogy az ő státuszuk nem eléggé kidolgozott, és a hatóságoknak túl sok a szabadságuk a témával kapcsolatban. Aztán a digitális új lenyomatok, illetve adatok gyűjtése és ezek megbízhatósága a következő kérdés. Különösen itt a gyerekekre, az idősekre és a fogyatékkal élőkre gondolok. A legfontosabb probléma a, a személyes adatok védelmét illeti, most ebben nem fogok belemenni, mert Butarelli úr eh, kiválóan bemutatta, hogy milyen eh, aggodalmak merülnek fel ezzel kapcsolatban. Azonban eh, szeretnék utalni arra a tényezőre, amit én nagyon fontosnak tartok, ami az arányosságot illeti. Nem igazán értem, hogy miért kell nemzeti szinten a regisztrált utasok programjában regisztrált személyekről másolatot készíteni minden nemzeti hatóságnak. Ez felesleges, hogyha van egy központi adatbank, amelybe, amelyhez mindenki hozzáfér. Másrészt, hogyha egy személy visszavonja az ebben a programban való részvételét, akkor, akkor az ő adatait nem szabad öt évig tárolni, ahogy az Európai Bizottság javasolta. és más államoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek nem szabad továbbadni a regisztrált utasok adatait. Ami az adatok biztonságát illeti, azt gondolom, hogy több technikai információra van szükség a rendszer életbe léptetése előtt. Ahogy már elmondtam, nagyon sok kérdés felmerül, több a kérdés, mint a válasz, és azt gondolom, hogy a következő időszakban folytatjuk a vitát eh, Szomber asszonynal. Azt szeretném, hogyha több vitát folytathatnánk eh, az ügynökséggel, ügynökségekkel, az érintett felekkel, az árnyékjelentéstevőkkel és a képviselőkkel. Összefoglalva elmondanám, hogy ennek a Schengeni eh, eh, értékelési rendszerek az elfogadása eh, elengedhetetlen, és ez a, az intelligens határok bevezetésének előfeltétele. Remélem, hogy összességében sikerül ezzel a témával kapcsolatban egy csomagot elfogadnunk. És le kell vonnunk a tanulságot a múltból is a SZIS-2 biztonságos működéséhez. erre, erre szükség van az intelligens határok működé, rendszerének működéséhez. Egyébként pedig az Európai Parlament és Tanácsi elfogadás előtt már megkezdődik a regisztrált utasok programjának beindítása. Köszönöm szépen, Encső úr! Négyen szeretnének hozzászólni, és nekem is lesznek kérdéseim. Ki szeretne még? Akkor Bronz úr. Yes, Mr. <clears throat> Mr. Uh, Köszönöm szépen. úrnak szeretnék uh, valamit elmondani. Beszéltünk arról, hogy megengedhető vagy nem megengedhető a profilalkotás, és hogy hogyan kell eljárni ezekben az esetekben. Szerintem a profilalkotással szembeni legnagyobb aggályok igazából eléggé megalapozottak, és uh, hogyan lehet általánosítani hogy bizonyos harmadik országbeli állampolgárok inkább felelősek bizonyos bűncselekményekért, mint mások. Mondjuk mi történik azokkal, a megőszült nyugdíjba ment tanárokkal, akik parlamenti képviselők lesznek, valójában nekik hány százalékuk foglalkozik embercsempészettel, ezt remekül ki fogja mutatni majd a profilalkotás, és hogy egy átlagos angol kisvárosban hány drogdíler és terrorista van. Hát valóban ezeket az eseteket jobban fel kellene mérni a profilalkotás szempontjából, és ezeket a személyeket nagyon is jól át kellene vizsgálni. Egyébként volt egy meghallgatásunk az embercsempészettel kapcsolatban, ugyanebben a szakbizottságban, és akkor én nagyon óvatosan szót kértem, és megkérdeztem az európolos képviselőtől, hogy vannak-e olyan csoportok, amelyek gyakran szerepelnek, mint elkövetők, egy-egy embercsempészeti esetben, illetve hogy kik voltak az áldozatok, és mind a két kérdésre azt a választ kaptam, hogy a romák. Köszönöm. Hát... Köszönöm szépen más szakbizottságokban most eh, volt a szavazás, úgyhogy nem tudtam végighallgatni az összes prezentációt, de meg fogom nézni ezeket az tanulmányokat. Elnézést kérek, hogyha olyasmit fogok elmondani, ami már elhangzott a vitában. Én leginkább a költségekkel kapcsolatban szeretnék egy kérdést föltenni. Nagyon sok kritikát hallhattunk ezekkel a tanulmányokkal kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy a költség, a költségkérdés olyan kérdés, amit részletesen meg kell vizsgálnunk. Ugyanis már most is problémák vannak az MFF-fel, a tanács nem akar ebbe beleegyezni, itt meg ott megvágja, a költségvetést az ISF-fel kapcsolatban is 20%-os csökkentésre számíthatunk. Hát én nem tudom, hogy akkor az ISF-nek, hogyha elveszik a negyede, akkor nézzük meg, hogy az intelligens határkezelés az prioritásnak számít-e vagy sem. Amennyiben ez prioritásnak számít, akkor honnan veszük el a pénzt? Tehát akkor talán máshol kellene költségvetési megszorításokat hozni, és nem az ISF-be, mert hát ha akarjuk az intelligens határokat működtetni, akkor valahogy meg kell találni erre a pénzt. Természetesen megvan a pénz, ami a tagállamoktól jön, de hát a tagállamok sem tudnak túlzottan hozzájárulni ehhez a költségvetéshez, Ciprus, Görögországot elég megnézni. Én nem hiszem, hogy ezeket az országokat arra kérhetnénk, hogy adjanak több pénzt a külső határok megerősítésére. És azt is meg kell néznünk, hogy ez a liárdos költségvetés, ez tartható-e. Ez ugye egy becslés, és az első bizottsági közleményhez képest azért eléggé megemelkedett. Tudjuk, hogy egy-egy Schengeni kérdésben, amikor valamilyen technológiai fejlesztés történik, akkor nagyon könnyen megugranak a költségek. Mindannyian tudjuk az ezzel kapcsolatos problémákat. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy mégis honnan jön ez a pénz? És itt a szakbizottságban arról is beszélnünk kell, hogy esetleg az ISF-ből mondjuk máshonnan el lehetne még venni pénzeket, át lehetne csoportosítani más projektekből vagy programokból. Elnézést kérek, hogyha említették azt, amire rá fogok kérdezni. Arról van szó, hogy mi történik, hogyha valakiről kiderül, hogy túltartózkodó akkor egészen pontosan mi történik. Tehát kiderül X-ről vagy Y-ról, hogy ő túltartózkodó. Akkor meghúzzuk a vészharangot, de akkor mi történik, ha meghúztuk a vészharangot? Tehát ez nagyon jó, hogy van ezzel kapcsolatban egy figyelmeztetés, csak aztán a gyakorlatban mi történik. Úgyhogy egészen konkrétan ezt szeretném megkérdezni, hogyha valakiről kiderül, hogy túltartózkodó, akkor pontosan a gyakorlatban mi történik. Egyébként pedig a kritikákat én is osztom Köszönöm szépen, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Először is a romákkal kapcsolatos itt elhangzott megjegyzést szeretném visszautasítani. Hogyha így gondolkozunk, akkor bizonyos értékeknek mondunk búcsút, amelyeket pedig az EU-ban nagyon fontosaknak tartunk, és itt ebben a szakbizottságban is. Most rátérve a témára, én is a költségekkel kezdeném. Hogyha kicsit visszafelé tekintünk az EU múltjába, és elővesszük a SIS-2-t, én még tartományi parlamenti képviselő voltam, és már tíz éve folytak a viták a SIS 2 ről Minden alkalommal, amikor erről szó volt, emelkedtek a költségek. Most még ehhez hozzá jön az euroszor, vannak olyanok is, akik 50 milliót szállnának egy EU PNR rendszerre is. Felvetődik a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem tudjuk előteremteni ezeket a pénzeket, amiket most így már betervezünk. Mi van akkor, hogyha ez az 1,1 milliárd nem marad ennyi, hanem növekednek a költségek. Nem, látok erre vonatkozóan semmi elképzelést. Összességében is meg kellene tudnunk mondani, hogy mennyit akarunk költeni adatgyűjtésre, adatbázisokra, és ennyi pénzért minden országnak hatalmas költségeket jelenteni, jelent ez, akik részt vesznek a rendszerben. A költségekkel kapcsolatban tehát mindegyik előadónktól, belétve a bizottság képviselőjét is eh, szeretném meghallgatni, hogy mi a véleményük. Azután itt van a regisztrációs program eh, utazók számára, első osztályú és másodosztályú utasok számára, legalábbis ezt én így értelmezem. Ez különböző kritériumokból áll össze. A kérdés az, hogy eh, mi ennek a haszna? Nem, nem csak az utasok részére, hanem azoknak a számára, akik bekerülnek a regisztrációs rendszerbe. Ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk üzletemberek, üzletasszonyok, vagy mondjuk akik sokat utaznak, sokat repülnek, ők kisebb kockázatot jelentenek? Hogyha ugye harmadik országokból valaki gyakrabban jön ide, akkor az alacsonyabb kockázatot jelent, mint az utasok más kategóriái, akik ilyen logikát követve nagyobb kockázatot jelentenek? Szerintem ez nem lehet így, nincs ilyen összefüggés. Viszont azt gondolom, és érdekelne az önök véleménye, hogy itt biztonságpolitikai kérdések nagyon fontos szerepet játszanak. Ellenőrzés, biztonsági mechanizmusok megteremtése, ezek lényegesek. Na aztán itt van ez a csodálatos be- és kiléptetési rendszer, kevesebb lesz a bebélyegzés az útlevelekbe, a kiutazáskor, ez szép és jó. De mi történik a valóságban? Ugye valakit regisztrálok, beutazik, aztán kiutazik. Tulajdonképpen ez egy bújtatott migrációs statisztika, nem? És másképpen ezt nem tudom kezelni. Keller eh, asszony által feltett kérdésed is szeretnék eh, csatlakozni. Mi történik három nap elteltével? Eh, talán kutyákkal akarjuk majd felderíteni, hogy hol van az az illető, aki három hónap után mégse utazott ki, vagy hogy, hogy bukkanunk a nyomára, mi, tört, mi történik? Van valamilyen szabály, gondoltak már valamilyen megoldásra? Aztán itt vannak a biometrikus adatok. Nagyon nagy butaság azt mondani, hogy a biometrikus adatok, amelyeket itt szépen kiegészítjük az Eurodacban és a viszben már egyébként most is meglévő adatokkal, tehát butaság lenne azt állítani, hogy ezek biztonságosak. Nem biztonságosak nagyon könnyű feltörni az ilyen biometrikus adatbázisokat. Egyáltalán hiányzik egyfajta határozott orientáció, hogy mit, mit is akarunk a biometrikus adatokkal. És a legfontosabb kérdés, kinek van ebből haszna? Az utasnak, hogy kevesebb bélyeg, bebélyegzés lesz az útlevelébe? Itt politikai kérdésekről fogunk valószínűleg kiukadni. És most ugye nem tudjuk megkerülni az állampolgárság kérdését, hogy milyen utasokról beszélünk. Itt az előbb említett személyek egy csoportja jó példa volt erre, hogy hova torkolhat ez a vita. Torvald úr. Köszönöm szépen. Hát ahogy hallgatom ezt a vitát, az az érzésem támad, hogy nem a jó dolgokra koncentrálunk, nem a fontos dolgokra koncentrálunk. Igazából ebben az egész csomagban mik a legfontosabb témák? a normális, legális határátlépésekkel akarunk foglalkozni, vagy pedig azt kívánjuk megnézni, hogy a jövőben körülbelül mennyi határátlépés lesz, növekedni fog a határforgalom, vagy csökkenni fog. Vagy az a célkitűzésünk, hogy a túltartózkodókat elkapjuk? Vagy pedig az a célunk, hogy a súlyos bűncselekmények elkövetőit megtaláljuk? Hogyha az utóbbi kettőre koncentrálunk, akkor hát eléggé költséges ez a rendszer ahhoz, hogy mondjuk a túltartózkodókat ezzel megtaláljuk. Hogyha megnézzük általánosságban a számadatokat, hogy mondjuk hány határátlépés történik, hogy hány túltartózkodó van, és hogy körülbelül hány súlyos bűncselekmény elkövetőjét fogjuk így elkapni, akkor tartok attól, hogy több millió határátlépés lesz, és mondjuk több száz, vagy több ezer, vagy lehet, hogy maximum egy millió túltartózkodó. Úgyhogy ezeket az arányokat figyelembe kell venni, mert hogyha ezeket az arányokat elfeledjük, akkor lesznek olyanok, akik majd nem látják a fától az erdőt. Tehát van lesznek, akik magát az egész erdőt akarják figyelembe venni, mások meg az egyedi fákra fognak koncentrálni, és akkor elbeszélgetünk egymás mellett. Ami a költségeket illeti, mindenki magasnak tartja ezeket a költségeket, és mindannyian tartunk attól, hogy ezek tovább fognak növekedni, ezek a költségek. Minden adatkezeléssel kapcsolatos program, legalábbis az én tagállamomban, folyamatosan növekvő költségekkel mozog, mindegyiknek rettentően megugrottak a költségei az eredeti becslésekhez vagy javaslatokhoz képest. És azt hiszem, hogy ez eléggé normális eljárás, hiszen azok, akik különböző adatkezelési programokat el akarnak adni nekünk, először azt mondják, hogy ez csak egy szerény kis összegbe fog kerülni, és aztán tíz év múlva a szerényke összeg már eléggé csillagászatira rúg. Úgyhogy próbáljunk meg őszinte és nyílt vitát lefolytatni a költségekről. Már elmondtam az előző szekcióval kapcsolatban is, hogy egyáltalán milyen lehetőségekkel dolgozunk, tehát hogy új programok kerülnek majd kidolgozásra, milyen építőkockákból fog felállni ez az új rendszer új platformok fognak létrejönni, új eljárások fognak elindulni. És akkor azt a választ kaptam, hogy ez valóban nem egy egyszerű kis program, hanem ez egy olyan platform lesz, amit kifejezetten erre a célra kell majd kifejleszteni. De akkor most mégis mi történik itt? A jelenlegi működő rendszerekből felépíthető ez az új rendszer, vagy pedig valami teljesen újat kell majd kidolgozni, már harmadszor, vagy negyedszer, vagy ötödször mindent újra ki kell dolgozni. Úgyhogy nagyon örülnék annak, hogyha tudnám, hogy mik azok az elemek, amelyekből feláll majd ez az új rendszer, ezek hogyan csatlakoznak egymáshoz. Tehát, hogy egyáltalán milyen adatkezelési programokat használunk, vagy fogunk használni. Ez egy Windows platform, ez egy Linux platform, vagy akármilyen más platform, tehát hogy a program alján milyen program áll, és hogy egyáltalán fogunk majd tudni kommunikálni ezek között az új elemek között? jó úr lesz az utolsó hozzászó, és utána még én is fog kérdezni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Prioritások, finanszírozás, költségek és más rendszerekhez való kapcsolódás. Nézzük a prioritásokat mások is érintették már ezt a kérdést. Nagyon egyértelműen kell fogalmaznunk. Egy dolog teljesen világos, nem tudjuk, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre a következő 7 éves pénzügyi keretben, és hogyha az Európai Bizottság majd javaslatot tesz egy ilyen beruházásra, akkor gondolom, hogy legitim és fontos dolog megkérdezni azt, hogy mik a prioritások. Szeretném tehát ezt a kérdést feltenni, milyen prioritások alapján akarják elindítani ezt a programot? Melyikek a legfontosabb programok, illetve mely programok válnak kevésbé fontossá, értékessé? Politikai szempontból mondhatjuk, hogy igen, ez itt, amiről beszélünk, prioritás, de ami ma prioritás, nem biztos, hogy a jövőben is az marad. Ezt a döntést meg kell hoznunk hogyha az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy ez prioritás, akkor azt is meg kell mondani, hogy mi az, ami már nem prioritás. Azután pénzügyek, finanszírozás. Tegnap a SZISZ-szel kapcsolatban említettem, hogy itt kezdetben 25 millió euróról beszéltünk, de megfelelkeztünk arról, hogy a tagállamoknak mennyibe fog kerülni ez a rendszer. Most már időközben 165 milliónál tartunk 2012-re vonatkozóan hogyha ugyan így kisiklik a pénzügyi tervezés ennél a projektnél, ugye most 1,1 milliárd euróról beszélünk, de akkor ez könnyen felugorhat 7-8 milliárdra a e, programozási időszak, a tervezési időszak végére e, lehet, hogy most azt mondják, hogy nem, ez nem lehet, de szeretnék e, mondjuk a múltból valamilyen reális példát meghallgatni, megnézni. Ezek a finanszírozási problémák igenis nyugtalanítanak engem. Több kollégám, Enciu úr be is beszélt arról, hogy hogyan kapcsolódna ez az új kezdeményezés a már meglévő rendszerekhez. Milyen technikai platform platformja lesz a SZISZ-nek. Hát a SZISZ eh, még nem működik, majd valamikor eh, működni fog, de ehhez még eh, sok tesztre van szükség. Hogyha jól értettem az Európai Bizottság képviselőjét ma délelőtt, akkor a VISZ rendszer tulajdonképpen csak két év múlva fog teljesen jól működni, és át kell gondolni, hogy hogyan kapcsolódik a VISZ, tehát a többi rendszerhez, el kell kerülni a párhuzamosságokat, amikor valamilyen rendszert, új rendszert követelünk, akkor meg kell nézni azt, hogy esetleg a már működő rendszerekkel ugyanazt a feladatot nem tudnánk-e megoldani. És itt megint csak visszakanyarodnék a prioritások kérdéséhez. Még két dologra szeretnék kitérni, amelyek nem prioritások. Szerintem nagyon óvat, nagy óvatosságra van szükség. Nagyon óvatosnak kell eljárnunk ezekkel a rendszerekkel kapcsolatban. Mert hogyha túl gyorsan ugrunk rá ezekre a programokra, főleg ha nem akarunk olyan benyomást kelteni, hogy csak a biztonság számít, és mindent költséget, nem, mindent a biztonságra fordítunk, az sem jó képet alkot rólunk. Köszönöm szépen, Coelho úr! Úgy látom, hogy több képviselő nem jelezte, hogy szeretne hozzászólni, akkor én is szeretnék Nilsson úrnak és a bizottságnak feltenni két kérdést. Hogyha tegnap születtem volna, akkor azt gondolnám, hogy hát de gyönyörű és meggyőző az ön javaslata. De hát sajnos nem ez az első ilyen javaslat, amiről itt beszélünk azt hiszem, amikor mindenki említett a költségeket, jó lenne, ha a bizottság készítene egy listát a hatalmas nagy informatikai projektekről, ami, ahol nem lépték túl a tervezett költségvetést. Én egyetlen egy ilyen példát se tudnék mondani. És persze vannak példák, amiből tanulhattunk. Például itt van az Egyesült Államok, amely be tudott indítani egy entry-exit rendszert. Nem elmúlt napokban nem követtem, hogy mi történik, de úgy tűnik, hogy még mindig nem teljesen működőképes annyi év után. Hogyha az amerikaiak ezt nem tudják megcsinálni, akkor mi mitől vagyunk olyan magabiztosak, hogy nekünk majd sikerül? A legfontosabb kérdés szerintem Torvald úr tette fel. Mi a cél? Amit ön az elején mondott, az a cél, hogy felgyorsítsuk eh, a határon való átjutást eh, az utasok számára, akkor miért azt az érvet mondanám, talán elinném, ha ö, eh, újszülött lennék. De hát már nagyon sokszor hallottuk azt, hogy igen, majd a e, body scan miatt is csökkenőnek, a, rövidülnek a sorok a repülőteren. Látta valaki, hogy ez így lenne? Nem, nyilván. Hát itt vannak ezek a e, body scannerek és más hasonló intézkedések, amelyeknek az, e, után nem rövidültek le a sorok a repülőtéren. Akkor mi a más? Mi az igazi cél? Hogy elkapjuk a túltartózkodókat? Mi tulajdonképpen, ennek mondom, egy elég könnyű megtalálni őket, hiszen aki mobiltelefon lenyomozható, vagy megtalálható, hogy hol tartózkodnak a túl tartózkodók, és a, azt lehet, hogy aztán a bűnüldöző szervek is hozzáférnek majd az adatokhoz. Hm, most azt mondja, hogy nem. Ugye, ha ma születtem volna, akkor elhinném, hogy a bűnüldöző szervek nem férnek hozzá az adatokhoz. De hát elég, ha az eurodakot említem, gondolom. Mennyit ér a bizottság ígérete? Nem látom, hogy miért kellene áldásomat adnom valamire, amikor a bizottság már bizonyította, hogy nem megbízhatók az ilyen eh, megállapításai vagy ígérgetései magáról az adatbázisról, ugye nyilvánvaló, hogy biztonságos adatbázisra van szükség. Gondolkoztak azon, egyáltalán, hogy ki fogja felépíteni és kezelni az adatbázis rendszereket. A jelenlegi WTO szabályok megkövetelik azt, hogy mondjuk egy Patriot Act 3-at alkossunk meg, tehát biztosak eh, vagyunk abban, hogy biztonságosan őrizzük ezeket az adatokat, és a világ egy kormány se férhet ehhez, ehhez, ehhez, ehhez hozzá. És akkor még nem is beszéltem az adatok önként dalóba történő átadásáról. Eh, de eh, az USA-ban az USA hatóságok számára hozzáférhetők lesznek ezek az adatok a Pécsi 5 keretében működő szolgáltatók számára? És megint csak vissza kell térnem azt, hogy ennek az egésznek a célja. Nyilvánvaló jó biztonság, biztonsági intézkedések, de már nagyon sok biztonsági intézkedést hoztunk meg, nagyon gyakran eh, láttunk ilyet a parlamentben, és tényleg biztonságosabb lett minden. Nagyon sokat költöttünk, Itt se, se 1,1 milliárdba fog kerülni, hanem sokkal-sokkal többe, ez teljesen világos, ne legyünk már ennyire naívak mennyivel több biztonságot vásárolunk eh, ennyi sok pénzért? Ezt szeretném tudni. Akkor a hozzászólások sorrendjében hallgathatjuk a válaszokat? Talán akkor ön kezdje. Köszönöm, elnök asszony. Egy általános megjegyzést választ mondanék arra a felvetésre, hogy azért van szükség ezekre a rendszerekre, mert ez védi az állampolgárokat. Nielsen úrnak nagyon igaza volt, amikor azt mondta, hogy személycentrikus eh, megközelítés áll az intelligens elképzelés mögött. Akkor viszont eh, itt nem áll fenn a különbségtétel az állampolgár és a külföldi között, és ennek nagyon komoly jogi következményei vannak. Hogyha minden utas eh, kockázatosabb vagy kevésbé kockázatos kategóriába sorolódik, akkor nem tudjuk, hogy kezelni az emberek védelmének a követelményét. És aztán itt van a mozgásszabadság. Ezt az adott feldolgozás biztonságának a tükrében is vizsgálni kell, és a jogi szempontok alapján is. Köszönöm. Nielsen úr. Köszönöm, köszönöm az első észrevételeket, reagálásokat a javaslatra. Persze ez most indult, ez még egy hosszú folyamat lesz, minden intézmény alaposan meg fogja vizsgálni ezt a javaslatot. Ezek a kérdésekre még majd részletesen is vissza fogunk térni a folyamat során. De néhány dolgot már most is elmondhatok, persze nem tudok részletes választ adni mindenre. Az első kérdés az entry-exit rendszer, és hogy milyennek a célja. Ami javaslatunk célja az, hogy javuljon a határ menedzsment, és jobban tiszteletbe tartsuk a rövid tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezőket, vagy túltartózkodnak, a sem, de nem cél a bűnözés elleni küzdelem. Amikor a javaslatot bebizony, bemutattuk, akkor el kellett döntenünk, és aztán várjuk, hogy a társjogalkotók mit gondolnak erről szükségesség elvét is meg kell nézni, tehát a 3-6 hónap a maximális engedélyezett tartózkodás. Fontosnak tartjuk, hogy ellenőrizzük ennek a szabálynak a betartását, igen vagy nem. Ez kapcsolódik az entry-exit rendszer szükségességéhez a legszorosabban. Mit tegyünk a túltartózkodókkal? Ugye ez volt az egyik kérdés, és lesz-e riasztás minden tagállami hatóság számára, akik felelősek a bevándorlási kérdésekért, és um, akkor ez plusz információ lenne ezen hatóságok számára, hogyha megpróbálnak uh, uh, felfedni és uh, őrizetbe venni túltartózkodókat. De ez már illeszkedik az eddigi keretekbe, most is végeznek ellenőrzéseket a tagállamok, őrizetbe vesznek engedélyen már nem rendelkezőket, tehát a tagállamok dönthetnek, hogy aki illegálisan tartózkodik, annak megadják-e a legalitást, identitást, vagy pedig kitoloncolják. Tehát ja, így ez tükén meg kell látni, mi történik azokkal, akiket letartóztat, vagy őrizetbe vesznek. Nem változtatjuk meg ezzel az új javaslattal a jelenleg működő jogi rendszert ebből a szempontból. A regisztrált utas programnak mi a célja? Hát attól függ, hogy ezt hogyan nézzük. Én nem mondanám, hogy különböző kockázati kategóriákba akarjuk sorolni az embereket de azért tegyünk különbséget eh, azok között, akik alacsony kockázatot jelentenek, illetve akik esetében nem ismerjük a kockázatot. Jelenleg abból indulunk ki, hogy sok millió harmadik országbeli eh, esetében nem ismerjük a kockázatot. Hogyha valaki már idén 25-öt be, mindig betartja a szabályokat, idézőjelben, ugye azt mondjuk, hogy ismeretlen kockázat, ezért alaposan ellenőriznünk kell. Nos, ennek a programnak a lényege, hogy tudunk-e különbséget tenni az alacsony kockázatok között, tehát aki már 25-ször érkezik, illetve azok közül, akik először akarnak belépni, és akiről tényleg nem tudjuk, hogy mekkora kockázatot képvisel, mert nem volt korábbi határellenőrzés, nem tudunk róla semmit. Hogy ez most diszkriminatív? Hát nem mondanám. Szerintem ez egy logikus következtetés, abból a, például a mai, ma is működő kis határforgalmi rendszerből, ami nagyon jól működik, ilyen alapon mondhatjuk, hogy az is diszkriminatív, hiszen itt ugyanarról van szó, személyek egy csoportját kiválasztjuk, és ők számukra valamilyen könnyítettebb rendszert alkotunk. Ilyen szempontból akkor ez e, diszkrimináció. De akkor senkinek alapvetően, ha szigorúak vagyunk, akkor senki esetében nem alkalmazhatnánk könnyített könnyítést a határellenőrzésnél. A költségek teljesen értem az aggályokat, nyilvánvaló, hogy ezt együtt nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. A legjobb tudásuk szerint próbáltuk megbecsülni a költségeket a lehető legnagyobb pontossággal. Nyilvánvaló tovább kell finomítani ezeket a becsléseket, hiszen ezek eh, attól fognak függni, hogy mi lesz a társjogalkotók munkájának az eredménye. Mit fognak elfogadni, ebben milyen követelményeknek, milyen specifikációkra lesz majd szükség a rendszerrel kapcsolatban. Eh, tehát itt még eh, a következő években nagyon sok mindent fogunk pontosítani. Lehet, hogy a következő pénzügyi keretben költségcsökkentések lesznek, itt döntéseket kellett hozni a parlamentnek és a tanácsnak, hogyha a hármas fejezettel kapcsolatban így nem mennek tovább a dolgok, mint ahogy ez eddig volt. Költségcsökkentések lesznek, ezek érintik az ESF-et és a transnacionális programokat. Lehet, hogy csökkentik a költségeket az intelligens határprogramra is, de a kérdés az, hogy vajon lesz -e elég pénz, hogy az első évben elindítsuk a programot, és hát ennek tükrében kell meghozni a döntéseket. Ami a technikai dolgot illeti, ezt még a szakértőkkel vizsgálni kell, de a lényeg az, hogy ugyanarra a technikai platformra akarjuk ezt felépíteni, mint a vízuminformációs rendszert, Különböző adatbázisok lesznek, hiszen különbözőek a rendszerek, és a e, cél e, korlátozás, célra kapcsolatos korlátozásokat tiszteletben akarjuk tartani, tehát ne keveredjenek itt a rendszerek. Végül volt egy konkrét kérdés, hogy vajon egyfajta ezt a e, típusú rendszert alkossunk-e meg, mint ami Amerikában működik. Egy esztának lehet, hogy lenne, lehetett volna hozzáadott érték. Ezt vizsgáltuk, és a válaszunk az volt, hogy nem elég nagy ez a hozzáadott érték ahhoz, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Az, hogy egy ezt a típusú rendszernek lehet-e helye a mi rendszereinkben, például ha a 2014 utáni vízumpolitikára gondolunk, akkor eznek lehet, hogy van értelme, de addig nem láttuk értelmét, hogy ezt így folytassuk. A Buterelli urat kérem, hiszen két konkrét kérdést feltettem, vagy itt válaszolni rá, kérem, vagy írásban. Az USA entry-exit rendszerének a tapasztalatai alapján ez, ez működötte, vagy sem, és másrészt lehetséges-e, és VTO szabályok is megengedik-e azt, hogy egy vállalat mondjuk egy olyan rendszert kötessen, ami ilyen amerikai Patriot törvényhez hasonló szabályok alapján működik. Um, on the... Nos, ami az első kérdését illeti, igen, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Első, először is nagy különbségeket láttunk, ami a kiindulást illeti az USA egy olyan rendszerrel kezdett, ahol nem volt exit check egyáltalán. Aztán kiépült egy entry-exit rendszer. Nálunk azonban más a rendszer, ugyanis az exit check, tehát a kiutazási ellenőrzés az, az megvan, hogyha valaki Schengenből kilép. Én Emellett azt is elmondanám, hogy az USA rendszer egy sokkal szélesebb körül, a miénk szűkebb. Mi persze megvizsgáltuk azt, hogy milyen problémák merültek fel az USA-ban. Úgyhogy ezért javasoltunk egy ilyen európai rendszert, és egy kicsit több időt terveztünk ennek a, a kiigazítására. lépésről lépésre való képítést tervezünk, hogy folyamatosan a tapasztalatokat gyűjtve javíthassuk a rendszert. A második kérdésére sajnos nem tudok válaszolni. Bóterelli úr, felmerült egy kérdés a asszony részéről, de emellett szeretnék kitérni közvetetten erre is. Mikor kerül sor az aláírásra? Hamarosan az elkövetkezendő hetekben. Most már eh, tavasz van, tavasszal még megtörténik ez. Eh, időközben informális találkozót tartunk a jelentéstevőkkel, és eh, szeretnénk megosztani önökkel az informális közleményeket is, amelyeket 2008-ban, illetve tavaly augusztusban kaptunk, illetve kiadtunk. Természetesen specifikus szempontból foglalkozunk az adatvédelmi kérdésekkel, ez nem annyira marginális, mint ahogy egyesek gondolják. Önök más szempontból is vizsgálják ezt a kérdést, a politikai szempontból is, a költségeket nem, mi az egészet nem csak a költség szempontból, hanem, hanem haszon szempontból is vizsgáljuk. A Lisszaboni szerződés után a szükségesség és arányosság elvei nem csak a legjobb gyakorlatot jelentenek, vagy ajánlást, hanem jogi elvárást is. Bármilyen kezdeményezés csak akkor legális, hogyha a szükségesség és arányosság elvének megfelel. Olyan pontokra fogunk koncentrálni, mint például a bűnöldöző hatóságok hozzáférése, az adatok meg, rögzítése és tárolásának idő, ideje, biometrikus adatok, a legfontosabb aggodalmunk azonban az, hogy valon, valóban ilyen rend, szükség van-e ehhez a rendszerhez ahhoz, hogy rendszere ahhoz, hogy a javaslatban felmerült célokat elérts, elérjük, amely célok egyébként teljesen legitimek. A kérdés csak az, hogy valóban egy ilyen új, masszív adat gyűjtésre van szükség ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat. Nem kell-e, e, nem lehet-e az eddigi rendszerrel e, kijönni? Én 20 éve foglalkozom adatvédelemmel, de előtte bíró voltam, tehát a e, büntet, bűnüldözésben van tapasztalatom. Coelho úrral együttműködtünk korábban is, 11 évvel a javaslatunk benyújtása után érvényes keret lett ebből. A jövőt kell szem előtt tartani. A büntetés, a bűnöltözés szempontjából is nagyon sok a, a csalódás, a, a célok meg nem, el nem érése, rengeteg adat ellenére különböző párhuzamos adatbankok működnek. Most egy olyan rendszer van, amely érdekes papíron, de lehet, hogy nem igazán hatékony a gyakorlatban. Beszéljünk-e a e, vám információs rendszerről, e, beszéljünk-e arról, hogy ez a rendszer nem úgy működik, mint ahogy azt eredetileg terveztük. Miért nem kezdünk hosszú távú elemzéssel, a jövőre vonatkozó perspektívákat szem előtt tartva? Ez az első és a harmadik pilléres területre egyformán vonatkozik. Persze az új kezdeményezés mindig ö, alapszik a korábbi tapasztalatokra. Egyes tagállamokban ö, látni fogjuk, hogy mi lesz a helyzet április 10-től. Igyekszünk proaktívak lenni, de nem ígérhetem meg, hogy a végén nem leszünk-e szkeptikusok vagy kritikusok. Azt hiszem, hogy összességében a hangsúly azon van, amit Torvald úr is mondott. Kérdés, hogy valóban a célokra fókuszálunk-e? Valóban tudatában vagyunk-e az adatoknak és a tényeknek, statisztikáknak? Tegnap Keller asszony felvetette az adatvédelmi elvek kihatását. Ez egy nagyon fontos kérdés és önök számára is lehetőséget ad arra, hogy megfelelő döntést hozzanak. Hát micsoda felelősséget eh, helyezett itt a vállunkra, mondja a, eh, az elnök. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólóknak, szakértőnek. Emlékeztetnék eh, arra mindenkit, hogy három órakor folytatódik a liba ülése. Wainwright úr itt lesz, most pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok!